Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kezdjük el a mai ITRE szakbizottsági ülésünket. Először is el kell fogadnunk a mai napi rendet. A napi rendet megkapták a képviselői dossziéban. Szeretne valaki változást a napi rendben? Úgy látom, senki nem javasol ilyesmit elnökök, elnök közleményei, el, első közlemény, a LIBE konferencia az IT biztonságról és az IT autonómiáról, ebben a témában az ITRE is érdekelt, Brüsszelben lesz megszervezve, 2015. december 8-án és 9-én. Szívesen látjuk a képviselőket, akik érdeklődnek a téma iránt. Ez tehát egy LIBE konferencia, amely az online privát szféra védelméről szól másodszorban. Az illetékes biztos a Kokobuszak bizottságba látogat el. Csütörtök délután háromtól kerül sor erre az ülésre az Altiero Spinelli épületben. Mődász biztosról van szó, és a 2014-es bizottsági mentesítésről lesz szó az ülésen. Az összes innovációs politikai szakterület és a kutatási terület hozzánk tartozik, mint tudják. Harmadik közlemény az ITRE szakbizottság ülése kedden, december 1-én 10 órakor kezdődik, és a szakbizottsági ülés előtt kerül sor a koordinátorok ülésére 9 órától 10 óráig. Ennyit szerettem volna elmondani elnöki közlemények címszó alatt. Hogyha valakinek van még mondandója vagy kérdése, akkor most lehet feltenni, illetve elmondani Danika úr. Köszönöm szépen! Szeretném megkérdezni, hogy lehetne sürgősségi kérdésként napirendre tűzni a bizottsághoz intézett kérdést, amelyet Ferenc úrral együtt fogalmaztam meg az idén október 21-én. A bizottság nem válaszolt erre a kérdésre, amely az ETS-re vonatkozott, az emissziókereskedelmi rendszerre. Sürgető kérdésről van szó, ezért jó lenne, hogyha ezt a kérdést napirendre tűzhetnénk. Karin úr is ezt kéri, velem együtt, de ő sajnos ma nem tud itt lenni. Köszönöm szépen, kedves kolléga. A parlament szemszögéből nézve a válaszadás határideje november 16-a lett volna, ez azt jelenti 10 nappal ezelőtt lejárt a határidő, de sajnos ez a határidő nem kötelező jellegű az Európai Bizottságra nézve, ugyanis az Európai Parlament belső szabályozása tartalmazza ezt a határidőt. Kányete, Kányete biztos úr tájékoztatott bennünket arról, hogy jelen pillanatban dolgoznak a válaszon, és az Európai Parlamentnek nem sokára megküldik. Tehát induljunk ki abból, hogy a hét, hogyha a hét végéig, illetve a jövő hét elejéig nem érkezik válasz, akkor majd eldönthetjük, hogy a következő ITRA szakbizottsági ülés napi rendjére tűzzük a kérdést. Ugyanis egy ilyen helyzetben egy konkrét napi rendi pontot szentelünk ennek. Ez azt jelenteni, hogy még karácsony előtt napirendre kerül az ETS-szel, tehát az kereskedelmi rendszerrel kapcsolatos napirendi pont. Okay, so we will think to, to put it on the... Jó, tehát akkor fontolóra vesszük, hogyha a jövő hét elejéig nem érkezik válasz, nem érkezik meg a válasz a szakbizottság titkárságához, akkor napirendre tűzzük ezt a kérdést. Kenyete úr azt mondta, hogy nem sokára megválaszolják a kérdést. Köszönöm szépen, van-e más valaki, aki szeretne mondani valamit? Úgy látom, nincs. Térjünk rá a négyes napi rendi pontra, az európai vasúti ipar versenyképessége. Azt hiszem mindannyian érezzük, mennyire fontos ez a téma. Szakértőket is meghívtunk a mai eszmecserére, akik itt ülnek önök előtt, kedves kollégák. Ez a kezdőpontja az európai vasúti iparral kapcsolatos munkánknak, ez a kiinduló pontja. Szeretném üdvözölni az előadóinkat, és köszönöm mindkettőjüknek, hogy elfogadták a meghívásunkat. Nagyon fontosnak tartjuk az önök jelenlétét itt ma. Szeretném elmondani, hogy egy-egy előadást hallgathatunk majd meg az előadóktól. Szeretném megkérni önöket, hogy az előadásait ne legyenek hosszabbak 10 percnél. Ezen a kis kijelzőn itt folyamatosan láthatják is, hogy mennyi ideje beszélnek. miután megtartották előadásaikat, egy nagyon érdekes eszmecserére számíthatunk. Kezdjük Philip Citroen úrral. aki az Unifer főigazgatója. nagyon jó lenne, ha be tudna mutatkozni röviden, mert nem kaptam meg az ön életrajzát, és nagyon jó lenne tudni, hogy hogyan nézett ki a szakmai pályafutása. Lehet, hogy a Citroennél is töltött pár évet, lehet, hogy nem csak a nevében van menne az, hogy Citroen, lehet, hogy kapcsolódik is szorosan az ugyanezen nevet viselő vállalkozáshoz. Nagyon gyorsan válaszolok. Nem tartozom a Citromen nagyvállalat családjába, de az ipari szektorban tevékenykedem. 25 éve dolgozom a vasúti szektorban, és elég sokat dolgoztam a brüsszeli állandó képviseleten közlekedésügyi tanácsadóként, a miniszter is együttműködtem, és utána pedig az ATP-ben, ami ugyanaz, mint a Steve, csak Párizsban, vagyis a tömegközlekedési vállalatnál. Ezután pedig az SNCF stratégiai igazgatója voltam, ezután pedig egy megint csak egy vasúti, ipari nagyvállalatnál dolgoztam, és a, európai szinten is a, a vasúti ö, iparosokkal dolgoztam az infrastruktúra területén, ez, ezzel do, foglalkoztam tehát az utóbbi mindegy 30 évben. Donc, euh, Monsieur le Président, je vais commencer en par... Nos, elnök úr, először is szeretném megköszönni a szakbizottságnak ezt a meghívást, és köszönöm Martina Werner képviselőasszonynak és a többi képviselőnek is, hogy eljöttek és jelen vannak, de különösen Martina Wernernek köszönöm, aki a a versenyképességi, a vasúti versenyképességi vélemény állásfoglalás kidolgozója. Köszönöm ezt a meghívást. ha megengedik, akkor néhány szót szólnék arról, hogy miről is szól ez a vasúti ipari szektori terület, és most akkor angolul folytatom, mivel a prezentációm angolul lesz. Vagyis abban a megtiszteltetésben van részem, hogy erről a szektorról tájékoztassam őket és az előttünk álló kihívásokról. Az első kérdés az az, hogy miről szól ez a vasúti ellátó ipari szektor. Ahogy önök is tudják, a fogyasztó áll a középpontban, van egy infrastruktúrális menedzser az egésznek a tetején, regionális és helyi szinten is, illetve az ellátók állnak a másik oldalon nagyon sok és nagyon széles, sokszínű jellegű vállalatok dolgoznak ezen a területen. Önök is látják, hogy a, a gördülő állomány, illetve a jelzőkkel kapcsolatos felszereléseken keresztül az infrastruktúra kiépítésével is fol, fol, foglalkozunk, de természetesen a műszaki területen is aktívak vagyunk. Itt nem csak az európai piacokat fed, szűkítjük le, hanem a regionális piacokat is. Nagyon fontos az a kulcs szó, hogy sokszínűek vagyunk, és az alvállalkozókkal és az, és az alsóbb ellátókkal van egy nagyon komoly kidolgozott hierarchikus rendszerünk, és több ezer KKV-t is foglalkoztatunk, és ezen kívül a földrajzi jelenlét kapcsán is sokszínűek vagyunk, valódi európai ipari szektor vagyunk, Németország, Franciaország, Olaszország, az Egyesült Királyság, Spanyolország és Lengyelország nagyon komoly történelmi múltra tekinthet vissza a vasúti ipari területen, de gyakorlatilag az Európai Unió valamennyi tagállamában jelen vagyunk. És a kérdés az, hogy ez miért stratégiai jelentőségű ipari szektor az európai gazdaság szempontjából. A COP21 küszöbén, ugye ma kezdődnek ezek a tárgyalások Párizsban, szeretném elmondani, hogy nem csak a legkörnyezetbarátabb szállítási mód területéről beszélünk, hanem stratégiai fontosságú ez az egész európai ipar szempontjából. Miért zászlós hajó jelentőségű ez az ipari szektor? Azért, mert ez egy nagyon komoly foglalkoztatók vagyunk. 400 ezer munkatársunk van egész Európában, ezen kívül innovatívak is vagyunk, az innováció az egész európai ipari szektor génállománya, a kutatás és a fejlesztés rendkívül fontos, és itt nagyon fontos a legmodernebb technológia alkalmazása, például az RTMS, a nagysebességű vonat és a vezető nélküli vonatok kifejlesztése, természetesen az infrastruktúra menedzsment szempontjából is fontos ez. Világvezetők is vagyunk, exportálunk nagyon nagy volumenben az egész világ felé, 47 milliárd euróra tehető ez évente euróban, és az éves export 46%-át teszik ki Európában, illetve a globális piacon a jelenlétünk nagyon erőteljes, fontos tehát, hogy tudatosítsuk önökben azt, hogy milyen komoly lehetőségek lennek ebben, de milyen komoly kihívásoknak is meg kell felelnünk ebben a szektorban. A jó hír az az, hogy a vasúti piac valamennyi kontinensen fejlődik, terjeszkedik, ezért nagyon komoly üzleti lehetőségek rejlenek ebben. Világosan megmutatják a tanulmányok, hogy mennyire dinamikusan fejlődő iparágról van szó globálisan. Az urbanizáció erősödése és a környezetvédelmi agályok erősödése kapcsán 2,7%-os növekedést várunk a következő 5 évben, annak ellenére, hogy a gazdaság több helyen területen stagnál. Itt láthatják a, az, hogy Latin Amerikában, Észak-Amerikában és a csendes óceáni ázsiai területen a legnagyobb a növekedés, és itt egyértelműen komoly lehetőségeket rejt ez az európai szektor, de a nemzetközi verseny szempontjából is, hiszen egyre inkább jelen vagyunk a nemzetközi piacokon. A komoly kihívást jelent a nemzetközi piachoz való hozzáférés. Egy, e, tavaly októberben volt egy nyilvános meghallgatás az Európai Parlamentben a bizottság szervezésében. Nagyon fontos volt ennek a tanulság, hogy Európán belül és kívül is fejleszteni kell a piacot, ez különösen igaz a vasútra konkrétan. De ezt, ezt ki kell hangsúlyozni, hogy az út az utóbbi években egyre korlátosabbak a, korlátosabbak a lehetőségeink, az európai vállalkozók kezét egyre jobban megkötik a szabályok, de egyre jobban nyit ez a piac a harmadik országok felé, vagyis az európai beszállítók előtt a piac egyre jobban bezállódik. Itt a piaci hozzáférésről van szó. Japán, Kína és Korea egyre jobban erősödnek. Mi ennek az oka ma? Nagyon sok országban protekcionista intézkedéseket foganatosítanak, hogy a saját iparokat védjék, ezért az európai szereplőknek nem mindig van hozzáférésük a harmadik országok piacaihoz. Ez az egyik legfontosabb probléma az Európai Unió és Japán közötti tárgyalásoknak, és egy másik nagyon fontos példa, elnök úr, abban áll, hogy a kínai vasúti piac hozzáférése egyre korlátosabb, különösen 2004 óta. Dél-Afrika és India pedig előfeltételként, egy szerződés megírásakor előfeltételként rögzíti azt, hogy a termelésnek az ő területeken kell folynia. Jelen pillanatban döntő momentumhoz érkeztünk el a egyre erősebb a kínai, a japán és az indiai ipari szektor. Ez 2013-ban egy tanulmány is bebizonyította, és ez a helyzet egyre rosszabbodott azóta. Kína kapcsán talán önök is hallottak néhány héttel ezelőtt arról a hírről, hogy a két legnagyobb vasúti társaság fúzionált, CNR és a CSR Corporation ökről van szó, amelyek 31 milliárdos, amerikai dollár milliárdos nyereséget termeltek évente. És az a kérdés, hogy a múltban miért a, a kínai ellátópiacra koncentráltak, E, azért, mert terjeszkedni akartak, ez látszódik a, a térképen is, látszódik, hogy hogy terjeszkedtek, most már az amerikai, észak-amerikai piacot is meghódították, és Európa, Európát, Európa lesz a következő fázis. A Budapest és a Belgrád közötti vasútvonalat is a kínaiakkal tervezik megépítetni, és a legtöbb szerződést most a kínai beszállítók nyerik el, ide tartoznak az infrastruktúra és a pénzügyi garanciális megállapodások is, és, és ilyen formában a kínaiak lettek a legversenyképesebbek, a kínai pénzügyi intézetek is kiváló pénzügyi feltételekkel adnak hitet. E, az európaiak ezzel nem tudnak lépést tartani, hiszen az OECD ide vonatkozó szabályai megkötik a kezüket. Ezért a parlamentet, a bizottságot és a tanácsot arra kérjük, hogy legyen egy vasúti területen egy egyenlő szabályok szerinti helyzet. És most érkezek el ahhoz a legfontosabb kérdéshez, hogy hogyan tudjuk megőrizni, vagy hogyan tudjuk visszaszerezni a vezető szerepünket a világban ebben a szektorban. Ebben a kontextusban örülünk annak, hogy az Európai Parlament úgy döntött, hogy az európai vasúti szektor versenyképességek kapcsán Martinas Werner asszony előadói vezetésével összeállít egy állásfoglalás. Mit várunk az európai intézményektől? a már meglévő stratégiai ö, eszközök alapján, amelyeket a hajóépítés és más területen találtunk, beazonosítottunk négy alapvető pillért, ahol úgy gondoljuk, hogy része lehetne ez a négy pillér az európai stratégiának. Ezt önök is látják. Először is a, a kínálat erősítése az elsődleges cél. Nagyon fontos, hogy világszínvonalú termékeket hozzunk létre, és itt az Európai Unió alapvető támogató szerepet játszhat a Horizon 2020-as programon belül is, többek között. Ide tartozik a kutatás, fejlesztés, a KKV-k támogatása, és természetesen a tehetség gondozás is nagyon fontos, és a munkahelyteremtés. Két perc múlva befejezem. A második dolog, az Európai Unió és a nemzetközi vállalkozási környezetet kell fejleszteni, hogy azt biztosíthassuk, hogy a több ezer KKV és vállalkozás a belső piacon megállhassa a helyét. Ma két nagyon fontos elem van ezzel kapcsolatban. A munkaerővel kapcsolatos szabályozás nem sokára elfogadja a bizottság, ez nagyon fontos, és ezen kívül úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniónak fontos szerepe lehet az ipari szektor erősítésében, a külföldön a piaci hozzáférésben, a TTIP-re gondolok, az Európai Unió és Japán közötti egyezmény, illetve a kínaiakkal való beruházási egyezményre. Remélem, hogy a parlamentre számíthatunk. És a harmadik pont pedig az Európai Unióban a keresletet is erősíteni kell, illetve világszerte erősíteni kell, hogy legyen felvevő piaca a termékeinknek. És már elmondtuk más alkalommal is a parlamenttel, hogy együtt kell működnünk az Európai Befektetési Bankkal, az Európai Bizottsággal is az, a Junckeri befektetési terven. Ennél több részlettel is szolgálhatunk a javaslatunk kapcsán, abban a dokumentumban, amelyet mindenkinek kiosztottunk, és mindenkinek rendelkezésére állunk. Köszönöm szépen még egyszer, elnök úr, a bizottságnak is, az, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást, és köszönöm Bernár képviselő asszonynak ezt a dossziével kapcsolatos munkát, ami rendkívül fontos az európai vasúti szektor számára. Köszönöm. you very, very much, uh, Mr. Dan köszönöm szépen, igazgató úr. Citroen úr. Megköszönöm ezt a nagyon fontos és nagyon érdekes beszámolót a bizottságülésünk elején. Következik a második előadónk, Jean Verdier úr. Önt is arra szeretném kérni, persze ez nem számít bele az idejében, tehát arra kérném, hogy mutatkozzon be. Köszönöm. Tisztelt Elnök úr, tisztelt Werner asszony, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani ezért a meghívásért. Nagy megtiszteltetés számomra, és nagy öröm is. Én is francia vagyok. Franciaország északi részén születtem nagyon régen. Először is az ipar világában helyezkedtem el a Siemensnél, először Németországban, aztán Franciaországban, az ipari automatizmus, az energia, illetve az elmúlt tíz évben a közlekedés területén munkálkodtam. A Siemens Mobility France-nak a igazgató helyettese voltam. Aztán elkezdtem egy másik karriert, az ITRANS versenyképességi központnak lettem az igazgatója. Pikardiában található mindez. Az összes szárazföldi közlekedési formával foglalkozunk, de leginkább a vasútra helyezzük a hangsúlyt. A European Railway Clusters Initiative-val foglalkozom, ez egy olyan hálózat, amelyet a mi központunk alakított ki. Na most kezdjük el az időt mérni, mondja az el. Alors, ce, ce réseau, nous l'avons. Köszönöm. Láthatják a hálózatot a térképen. Ezt évről évre fokozatosan lépésről lépésre alakítottuk ki. Hét különböző nyelvű országban vagyunk jelen, nyolc országban. Megpróbáltuk összefogni azokat a entitásokat a különböző országokban, akik hozzánk hasonlítanak. Ez nem egyszerű, de azért vannak hasonlóságok, közös a misszió, közös az elképzelés. A cluster szóról szeretnék most beszélni, hiszem ezt sokat használják, főleg Brüsszelben. De ha megengedik, akkor a definíciót szeretnék most beszélni. Michael Porter volt az eredeti definíció atya, 90-ben találta ezt ki. A klaszter különböző vállalati vállalatok és intézmények csoportja, amely egy földrajzi helyen helyezkedik el, és amely kapcsolódik különböző viszonyokon keresztül eh, egy eh, adott termékcsoport köré csoportosul mindez. Hát ez egy eléggé általános definíció, de nagyon fontos a három kulcs pontot kiemelni. Az egyik a régió, a földrajzi elhelyezkedés kérdése. Ez egy igazi ez, ez nagyon meghatározó kulturális szempontból is, az is fontos, hogy mihez áll közel, vagy mihez állnak közel ezek az entitások, még most az internet korában. És a második kulcs szó a függőségi viszony. Tehát egymástól függenek a klaszter alakjai, elemei. Elképzelhető, hogy egy kliensről és a beszállítóról van szó, az is elképzelhető, hogy egy szakértőkről van szó, akikről tanácsot lehet kérni, vagy az is elképzelhető, hogy kutatási fejlesztési partneri kapcsolatról van szó. Európában különböző kezdeményezéseket indítottak el, egyéni vagy regionális vagy tagállami szinten. Vannak olyan kezdeményezések, amelyek kifejezetten KKV-kre épültek. Manapság nagyon sok a tematikus tagállami klaszter. Németországban létezik a Competence Netze, kétféle kezdeményezésről beszélhetünk, a Go Cluster és a 15 legjobb cluster csoportja, a Spitzen Cluster névre hallgat. Franciaországban létezik a mi pol kompetitiviténk, ez már 10 éves. Az a filozófiánk, a filozófiánk túlélte a különböző választásokat, és most már egyértelmű, hogy támogatottságunk összpárti a hetedik programot is túléltük. Vannak programjaink Hollandiában és Katalóniában. 2013-ban a miniszterünk elmondta ezt a lengyel, a lengyel miniszternek, és most már Lengyelországban is vannak partnereink. Svédországban is van egy nagyon erőteljes klaszterpolitika, ez a 2000-es év környékén alakult ki. Nézzük a mi versenyképességű központunk, vagy klaszterünk a Poldo Competitivity filozófiáját. Megpróbáltuk a hozzánk hasonló entitásokkal csoportosítani. Ez azt jelenti, hogy kutatás és innovációs programokat szeretnénk közösen létrehozni. Egy kémiai reakcióban a katalizátor nem vesz részt magában a reakcióban, de a katalizátor nélkül nem indul be a reakció ezért, ezt értem a mi misszió körül, tehát hasonló embereket kívánunk egy projekt körül csoportosítani. Nagyon fontos az is, hogy beszállító státuszától eljussanak a partnerek az igazi partneri kapcsolatig. Tehát ez egy igazi fejlesztés, egy igazi kutatási és fejlesztési innovációs stratégiát kívánunk kifejleszteni a partnereink részére, illetve ők fejlesztik ezt ki. Nagyon fontos az, hogy az új szolgáltatások és termékek megjelenek a piacon. Nem partneri klubról van egyébként szó, hanem szeretnénk a gazdasági fejlődéshez és ipari fejlődéshez hozzájárulni. Hogy néz ki a klaszterünk összetétele? A 40, 42%-át KKV-k teszik ki, ez a prioritásunk. Ez az ő érdekük is, illetve védjük is őket, de ez számukra előnyt is jelent. Ezek általában nagyon innovatív, nagyon rugalmas kárkevék, amelyek élvezik a mi védelmünket. Hamar kiderült számukra azt, hogy Európa számára is hasznos a munkánk, hogyha együttműködünk. számunkra és a tagjaink számára is egyértelmű, hogy ez igazi hozzáadott érték. A klaszteren keresztül új tudáshoz, új szak, szaktudáshoz, új szakismerethez lehet hozzájutni. Más kultúrák nézetét, szempontjait is át lehet venni, ugyanabból a, ugyanazon a témán, ugyanazon a témáról beszélvén, például vasúti témában. Tehát több nézetet is megismer a klaszter tagja. Nagyon fontos a bevált gyakorlat cseréje számos területen, tehát a szakmai kérdésekben, vagy akár az emberi erőforrás témájában is. A partnereik mind bíznak egymásban, megismerték egymást, és célzott piaci, piacokon segítünk nekik megjelenni, vagy terjeszkedni. Ez az ő céljuk is. Nagyon fontos európai szempontból is a hozzáadott értékünk. Ismerik talán, vagy tudják talán, mindig is stratégiai iparág volt Európában a vasúti ipar, annak idején még a tagállamokban, tehát különálló országokban. De illetve tudván, hogy az összes etapon áthalad ez, a, ez az iparág, a nyersanyagtól kezdve egészen a hálózat létrehozásáig. Aztán Európa, megjelent Európa, és kifejlődött ez a nyílt piac, még nem nyitott teljesen. Ezt önök is tudják. Több fúzió is megjelent, és ez kiváló lehetőség volt a nagy vasúti ipari vállalatok létrehozására, de voltak olyan kkv is, akik ebből profitáltak. A globalizáció ugyanakkor újabb kihívás. A nagy vasúti gyárak a gyorsan növekvő tagáll, gazdaságilag gyorsan növekvő államokba ruháztak be leginkább, hozzáadott értéket kerestek és találtak, illetve szaktudást. Filip is említette az imént ázsiai befektetők idejöttek Európába, és kutatásba, fejlesztésbe fektettek be. Kicsit megváltoznak tehát a földrajzi viszonyok. Elképzelhető, hogy a technológiai vezető pozíciónkat nem tudjuk megvédeni, hogyha nincsen megfelelő innovációs hálózat a KKV területén, illetve a laboratóriumi kutatás nem elég fejlett Európában. Ez kell ahhoz, hogy megtartsuk a pozíciónkat. Talán nyersen fogalmazok, de ugye vannak az európai keretprogramok, vagy most a 2020-as, Horizon 2020-as stratégia, de ez a kkv számára kevéssé elérhető, vagy hozzáférhető. Minden egyes tagállam csinál egy listát a résztvevő KKV-król, hogyha megnézzük ennek a részleteit, láthatjuk, hogy tanácsadó elég sok van, de KKV nincs. Ez egy hosszú, bonyolult folyamat, költséges, nehezen átlátható, nehezen hozzáférhető. Van jó hír is, a szomszédom említette, a Unifével egyébként egyéb, együttműködünk, Próbáljuk feltérképezni Európában a KKV-kat. Ezer vállalkozás vagy vállalat van a mi látóterünkben. Gondot jelent a lassúság is. 2013-ban kezdtük ezt el, de még mindig nem teljesedett ki. Másik jó hír. Van Európában klaszterpolitika, ezt a bizottság is megerősítette. Örülünk annak, hogy létezik ez a szakpolitika. Nagyon sok tanulmány készült, labeling, cluster excellence, benchmarking. Erről sok tanulmány van, de pályázat elég kevés van. Olyan pályázat, amely segítené a jelenleg létező klasztereket. A Cosme Cluster Go International volt ilyen. Nyolc projektről szólt ez. Két évre 180 milliós projektről volt szó, szerintem ez nem felel meg, nem felel meg a tét nagyságának. A helyzet tehát egy kicsit javul, és javul a pályázati siker is, de ez nem túlságosan nagy arányban. Mit tehetnek még az európai intézmények, különös tekintettel az Európai Parlamentre? Először is fel kell ismeri, ismerniük a klaszterek hozzáadott értékét. Fölkérhetik a tagállamokat arra, hogy egy fenntartható és hosszú távú klaszterpolitikát alakítsanak ki, hiszen ez még nincs meg. Illetve meg kell adni a lehetőséget, hogy állami támogatást kapjanak a klaszterek, erre nagy szükségük van, illetve arra is vigyázniuk kell, hogy a 20%-os közösségi finanszírozás arány, amit a kkv kaphatnak, megmaradjon, ezt alaposan ellenőrizni kell. Még egy dolog, a bonyolultságot kell csökkenteni, tehát egyszerűsíteni kell az összes pályázati kírás és előszabályt. Ha megengedik, akkor a zárszó erejéig németre váltanék. Szeretnék köszönetet mondani, megpróbáltam röviden ismertetni a kihívásokat, megfogalmazni az üzeneteinket. Mindannyian természetesen a továbbiakban is szívesen rendelkezésre állunk, és természetesen a vita erejéig is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük az előadónknak ezt a sok rendkívül érdekes információt, köszönjük az elmondottakat. Természetesen nyelvet váltani nem azt jelenti, hogy kap még 10 percet, hogy tovább beszélhessen a másik nyelven, de nyilvánvalóan jó ötlet volt néhány szót szólni németül is, mert hát miért is ne. Hát csak próbálkoztam, hangzik a közbevetés. Martina Werner következik a jelentéstevőnk. Három perc elég lesz? Három és fél. Jó, rendben. Ja, sehr geehrter Vorsitzender, Tisztelt elnök úr, tisztelt Citroen úr, tisztelt Vegyé úr, kedves kollégák! Örülök, hogy ma lehetőségünk van vitázni a vasútiparról, és örülök, hogy itt van ma a két előadónk, a két szakértőnk, és velük együtt beszélhetjük meg, hogy mik a kihívások a, ebben az iparágazatban. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy éltek a meghívással. A múlt héten hasonló témáról volt szó a plenáris ülésen, az acél ágazatválságáról beszélünk, és azt hiszem a kettő közvetlenül összefügg egymással, mint az acélágazatban, mint a vasúti iparban. Mindenek előtt Kína magatartása okoz komoly aggodalmakat. 2002-ben az első modern metró jármű Kínából származott, most már minden második ilyen jármű Kínából érkezik, és elhangzott, hogy két nagy kínai vállalat összeolvadásával létrejött a világ legnagyobb koncernje, amelyet a kínai állam is támogat. Nagy beruházásokat eszközöl a hazai hálózatba, ebből nagy nyereséget nyer, miközben a külföldi vállalkozások elé hatalmas akadályokat gördítenek a piacon, és néhány hónapja ez a nagy koncern a nemzetközi piacon is próbál érvényesülni. 400 ezer munkahely függ össze közvetlenül az vasúti iparral az Európai Unióban, főként a kkv esetében, és ezért nagyon fontos ez az állásfoglalás, ugyanis a szöveg ráirányítja a figyelmet egy olyan ágazatra, amely gyakran a vasúti üzemeltetők árnyékában működik. Egy olyan ágazatról van azonban szó, ahol szintén nagyon fontos az innováció kérdése például, és egy olyan ágazatról, amely az európai gazdasági növekedés szempontjából és a környezetbarát mobilitásra való átállás szempontjából is nagyon fontos. Az acélágazathoz hasonlóan itt sincs egy olyan megoldás, amely egy csapásra minden problémát megold, ezért egy intézkedés csomagra van szükség. Az állásfoglalásban ezeket a különböző intézkedéseket szeretném kiemelni. Az egyik például a Shift to Rail gyorsabb átültetése a gyakorlatban, az innováció alátámasztása általában, külön tekintettel a digitalizációra, illetve a vasúti technikára, ezzel összefüggésben a nemzetközi esítés előmozdítása, valamint a jobb piaci hozzáférés a kkv számára, a jobb hozzáférés a pénzügyi forrásokhoz, fontos téma továbbá a, szakért, a szakképzett munkaerő hiánya, és jobban oda kell figyelni erre az ágazata összességében, végül és nem utolsó sorban pedig az európai piacon érvényesülő normák is nagyon fontosak. Ma betekintést nyerhettünk az ágazat helyzetében, és ezért szeretném feltenni önöknek a kérdést, hogy az Európai Unió, illetve a magunk részéről mi hogyan tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy az ágazat még innovatívabbá váljon. A tudomány, a állami szféra, a közszféra együttműködés és az ágazati szereplők együttműködése hogyan mozdíthatja elő a források jobb felhasználását. Röviden ismertetném még az ütemtervet, ami az állásfoglalást illeti. A tervek szerint január 27-éig elkészül a szöveg, és oda tudjuk adni a fordítóknak. Január 22-én lesz egy további eszmecsere itt a szakbizottságban. A módosítók benyújtásának határideje február 25-e, és itt az ütrében április 7-én szavazunk majd. Ha valakinek van még kérdése, ötlete, kívánsága, óhaja, akkor kérem keresenek fel de talán most meghallgathatjuk a két előadónk válaszát, illetve további kérdéseket tehetünk fel nekik. Köszönöm. Köszönjük szépen a jelentéstevő asszonynak. Ahogyan ön is elmondta, egy szóbeli választ igénylő kérdésről van szó, amelyhez egy állásfoglalás indítvány is kapcsolódik, ez utóbbi rendkívül fontos a számunkra, ezért az eszmecserét is nagyon fontosnak tekintjük. François Grosztett fog felszólalni Morano asszony nevében a néppárt részéről. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Morano asszony valóban nincs itt árnyeló, árnyék előadóként, és Krisztián Skarin sincs itt koordinátorként, ő, ezért én ragadom meg a szót. Először is köszönöm a két felszólalónak, nagyon szenvedélyekkel teli felszólalásokat hallgathatunk meg, és meggyőződhetünk arról, hogy mennyire fontos ez a téma az Európai Unió szempontjából, a vasúti szektor fejlesztés alapvető fontossága, és köszönöm az előadóasszonynak is ezt a munkát. És kérem, biztosítom önöket arról, hogy számíthatnak ránk támogatólag, valóban nagyon nehéz időket él a vasúti szektor, hiszen a versenyképességét nagyon komolyan fenyegeti a nemzetközi konkurencia, erről most sokat hallhattunk, különösen olyan úrtól értjük azt, hogy Ázsia egyre nagyobb tempóban fenyegeti az európai piacot, ez különösen aggasztó a vasúti szektor szempontjából. A két felszólaló és az előadó is világosá tette azt, hogy ez egy stratégiai jelentőségű szektor, ez egyértelmű, és azt is láttuk, hogy 400 ezer foglalkoztatottról van szó Európában, Európa, valamennyi Európai Uniós tagállamban. Ez egy olyan sokszínű szektor, amely egy ellátási láncot tartalmaz, vagyis itt nem csak a nagyipar van jelen, hanem nagyon sok KKV-t, is érint ez alvállalkozóként, szakbeszállítóként, és ezek mind kkv ezen a területen. Azt is meghallgathattuk, hogy nagyon komoly az igény ezen a területen, nem csak európai, hanem világszerte a beszállítókra, és Európának meg kell tartani a szerepét, a piaci szerepét, illetve még nagyobb súlyjal jelen kell lenni a jövőben a világpiacon, és közel-keleten, Amerikában és Afrikában is terjeszkedni kell, vagyis alapvető kihívásokkal állunk szemben, és nagyon sok forog kockán. Werner asszony is említette, hogy milyen válság helyzetben állunk. Az egyértelmű válasz itt az, hogy a vasúti szektor támogatnunk kell, nagyon fontos, hogy egyesítsük erőnket, és itt az Európai Bizottság képviselőihez fordulok, egyértelmű az, hogy szükség van hogy szigorúan fellépjünk, hogy lehetővé tegyük ennek a szektornak, hogy nemzetközi szinten is igazságos szabályok teremtődjenek a számára. Itt nem csak hangzatos beszéleket kell tartani, hanem végre tenni is kell, hogyha fenntartható jövőt akarunk biztosítani a vasúti szektornak, akkor ebben támogatnunk kell európai nő szinten is, hogy újabb piacokat hódítsuk meg nem arról van szó, hogy különböző rekordokat kell döntenünk, de inkább a KKV-kat kell erősíteni, hogy ők jobban hozzáférhessenek a piachoz, a beruházások, a kutatásfejlesztési beruházásokat erősíteni kell, a klaszterek kapcsán erről hallottunk, ez egyértelműen többletérték, ezen kívül pedig a kereskedelmi védelmi eszköztárunkat kell alkalmazni, és olyan szabályokat kell rögzítenünk, amelyek a közbeszerzések során sem szabad, hogy naivak legyenek. A, maguknak, a, a munkavállalóknak a kompetenciáit, szakképzettségét is magas színvonalon kell tartani, önök is érthetik, megérthetik azt, hogy egyébként hátul kullogna Európában a szektorban. Madame. Uh... Nagyon szépen köszönjük, köszönjük a megjegyzéseit. Riké úr következik, árnyék jelentéstevőként, az ALDE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Gyorsan szeretnék beszélni arról, hogy milyen gondokat látunk, és hol van remény. A vasútiparnak megvan a saját struktúrája, horizontálisan, ugye említette Citron úr, hogy hát még egyáltalán nem fejeződött be ez a folyamat, az átstruktúrálódás, az európai verseny immár globális verseny, és nincs európai együttműködés, és nincs restruktúráció. Általában a beszállító kkv ezek nagyon megszenvedték a válságot, továbbra is kevéssé szervezetek, és általában nyomás alatt vannak, nagyon nehéz számukra a technology transfer, nem láthatóak eléggé, a, amikor, beru, amikor megrendelésekről van szó. Tehát a horizontális és vertikális szinten is van miért aggódni. Nos, ami a külső szempontokat illeti, Japán, Korea és Kína komoly nemzetközi versenytársak, de vannak azért kivételek, Amström például piaci pozíciót nyert az imént. Ami a technológiai transfert illeti, a kínaiak bizony nagyon aktívak. Vannak európai gondok is, mert az állami támogatás általában nehézkes. A, általában nincs likviditása a tagállamoknak, hogy ezt megtegyék, nagyon fragmentált a piac. A funkcionális tér sem megfelelően struktúrált, illetve az egyéb utazási módok előrelépése is gondot jelent, konkrétan a közutakra és a légi közlekedésre gondolok. Nézzük a pozitívumokat. Láthatjuk, hogy 46% a KKV-k részvétel, ez nagyon jó. És az Európán belüli szabályozás és a negyedik vasúti csomag mindenképpen előrelépést jelent, és nagyon jól állunk a kutatásfejlesztéssel is. Arról van szó, hogy ez kevéssé hozzáférhető a KKV-knek. Környezetvédelmi szempontból egyértelmű, egyértelmű hogy a vasút a legpozitívabb utazási mód. Kérdés az, hogy szociális szempontból ez mennyire, mennyire megvalósítható. Nagyon fontos az, hogy a vállalatoknak egyre inkább csökkenteni kell a költségüket. Nagyon fontos az is, hogy optimalizáljuk tehát a költségeket és az előállítás hatékonyságát. Nem tudom, hogy az Európán belüli piacok mikor fognak megnyílni, kicsit pessimista, pessimista vagyok ezzel kapcsolatban. jó lenne, hogyha létrejönne a vasút busza, de ez persze csak álmodozás vertikális szempontból. Ki kell alakítani a beszállító láncokat, mégpedig megfelelő teljesítménnyel, javítani kell az intermodális versenyt. Nagyon fontos a hangsúly arra, hogy a, a hangsúlyt arra helyezni, helyezni hogy a, a szennyező fizet, illetve Európában a gördülő állománypiacát is meg kell nyitni. kapcsolódnék ahhoz, amit François Gosset mondott, a reciprocitás most már komolyan meg kéne tárgyalni. Az, hogy a japánok átveszik a gyárainkat, ez nem normális. Köszönöm. A Kappel azt következő hozzászóló az ENF nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, hogy foglalkozik ezzel a nagyon fontos témával, a vasútéparral, ugyanis sokszor azok az ágazatok, amelyek a business-to-business -business területen tevékenykednek, nem igazán kapnak sem politikai figyelmet, sem figyelmet a nyilvánosság részéről, legalábbis nem kellő mértékben, ezért köszönöm a jelentéstevőnek, hogy foglalkozik ezzel a fontos témával. Elhangzott ma már, hogy a vasúti ipar egy rendkívül fontos ágazat Európa számára. Világpiaci viszonylatban több mint 70%-os részesedése van, a pénzek nagy részét kutatásba, iparba, illetve kutatásba, innovációba fektetik be. A Ship to Rail program nagyon fontos ebben a tekintetben, ez a program tavaly indult. 920 millió eurós programról van szó, amelynek a fele a Horizont 2020-ból származik. Nagyon fontos, hogy itt további előrelépés történjen. 400 ezer munkahelyet teremt és tart fenn ez az ágazat, ezt már elmondták mások is, illetve a éghajlatvédelmi konferencia szempontjából sem elhanyagolható ez a téma, mert a közlekedés és a szállítás területén a vasúti ágazat termeli a legkevesebb széndiokszid kibocsátást. Nagyon fontos, hogy ez a téma tehát az Európai Parlament napirendjére kerüljön, összefügg ugyanis ez a terület az állandó válságban lévő acélágazattal, erről beszéltünk a múlt héten Strasbourgban is. A kínai olcsó acél elárasztja a piacot, többek között ez is okozza a válságot másodszorban, Elmondták önök is ma, hogy limitált a hozzáférés a vasúti beszállítók számára, főként Kínában, Japánban és Dél-Koreában. Nagyon fontos, hogy a különböző függőben levő szabad kereskedelmi megállapodásokkal itt orvosoljuk a helyzetet. Mindenképpen támogatni kell ezt a fontos ágazatot, hogy megfelelő piaci hozzáférést biztosítsunk a számára, és még van egy harmadik pont, amelyről szintén szóltak már a kollégák. Kína verseny előnyre tesz szert a CCRC új világpiaci szereplő révén. Egyetlen, vála- egyetlen egy olyan vállalkozás ez, amely az egész európai forgalomnak a két harmadát teszi ki, tehát egy igazi kínai óriásról van szó, kínai pénzügyi beruházókkal is együttműködik ez a hatalmas vállalat, és az állam is támogatja. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság az európai pi- piachoz való hozzáférés területén is megfelelő intézkedéseket foganatosítson annak érdekében, hogy az európai piac, illetve az európai vállalatok számára, az európai ipar számára fair versenyfeltételeket biztosítsunk. Kérem a jelentéstevőt tehát, hogy a versenyjogi vetületet külön emelje ki. Köszönjük, Griffin asszony. Uh, thank you, uh, Mr. Buzek. Köszönöm szépen, Buzek úr, és köszönöm a felszólalatnak is ezeket a nagyon érdekes előadásokat. Szerettem volna szívből üdvözölni azt, amit az előadó asszony mondott, hogy nagyon komolyan összefügg az acélszektor válsága a beszállítókkal és a digitalizációs viszonyok a Salzburgban emlékszem arról, hogy a kínaiak helyzetéről élénken vitáztunk, a kínaiak piaci pozíciójáról, a protekcionizmusról és a dömpingről, az Egyesült Királyságban is nagyon jelenvaló problémáról van ez, és ez is kihangsúlyozza azt, hogy az ipari szakpolitikáinkat össze kell hangolnunk a szakbizottságok és a bizottsági osztályok munkáját össze kell hangolnunk, és fontos az, hogy garantáljuk, hogy minden aspektus figyelembe veszünk, és a klaszterek és a hálózatok tekintetében szeretném elmondani, hogy az Egyesült Királyságban nagyon sok strukturális alapokkal kapcsolatos munka folyt, annak érdekében, hogy megnézzük azt, hogy közvetlenül ezeket a hálózatokat hogyan tudjuk fejleszteni, és a legjobb gyakorlatokat fel lehet használni más szektorokban is. Köszönöm. Köszönöm szépen, asszonyom, mondja az elnök. Van-e bármilyen más felszólalás? Tessék. Köszönöm, elnök úr. Itt vagyok, spanyolul beszélek. Szóval una cuestión muy concreta. Eh. Egy konkrét kérdésem lenne mind a két előadóhoz. Főleg Citron úrra gondoltam azonban. Az imént, és az imént jogol utalt a lehet, az elérhető finanszírozási lehetőségre abban a négy ágazatban, amiről beszélt. Kíváncsi lettem erre. Vajon az ipar, a vasúti ipar hogyan kezeli, használja a Juncker tervet. Vajon vannak-e konkrét projektek, amiket amit bejelentettek, és az ön által említett négy ágazatban ez hogyan jelenik meg? Avagy átfogalmazván a kérdést a másik előadó számára, a fejlesztési és innovációs projektek klaszterekre tekintettel, tehát ezek a projektek vajon vajon hogyan működnének a Juncker tervben, vagy ha összekapcsolási pontokat keresünk az új technológiánk, az energia és az ipa, a vasúti ipar között, vannak olyan projektek, amik eh, ezt a hármast megtestesítik, vagy egyáltalán életképes, hihető a Juncker terv? Köszönöm. Kollég. Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket. És az Európa Bizottság képviselőihez fordulok, a növekedési főigazgatóság képviselőihez, Johanna Sikovska asszonyhoz, nem tudom, hogy jól ejtem-e a nevét, lengyel nevét. van-e esetleg kérdése, vagy valamilyen izgalmas megjegyzése ebben az egyébként is rendkívül izgalmas vitában? Köszönöm szépen, nem tudom, hogy ennél hogy tehetem még izgalmasabbá ezt az eszmecserét, de szeretnék hozzászólni az elhangzottakhoz. Először is köszönöm a bizottság meghívását ide, ez egy nagyon fontos vita nagyon üdvözöljük Werner asszony kezdeményezését, hogy valóban legyen egy állásfoglalás az európai vasúti szektor beszállítói, beszállítói iparágának helyzete tekintetében, és további munkálatokra lesz szükség. Több felszólaló is említette már, és kihangsúlyozta azt, hogy mennyire fontos ez a szektor. Természetesen az Európai Bizottság számára a vasúti beszállítói szektor az európai ipar gerincét képezi, nagyon fontos tehát ennek a fejlesztése, és a kihívásokkal is tisztában vagyunk, tudjuk azt, hogy szükség van a nemzetközi fórumokon a további munkára, a pénzügyi finanszírozási eszközökhöz való hozzáférést könnyíteni kell, a kkv helyzetét javítani kell, meg fogjuk találni az utakat ezeknek a problémáknak az orvoslására. Szeretném megemlíteni azt is, hogy a vasúti ipari szektori szereplőkkel már régóta együttműködünk, és már több jó megoldás is született, ön is említett legalább kettőt ezekből, a negyedik vasúti csomag valóban az egyik olyan eszköz, amely a versenyképességünk, ennek az iparnak a versenyképességét erősítheti, Reméljük, hogy a jogi és az intézményes akadályok és a technikai akadályok tovább csökkennek az ipari hozzáférés tekintetében, és a, a, az a vasúti kezdeményezés, amit említett, szintén rendkívül fontos egy pán-európai ipari megoldás kifejlesztése tekintetében, hogy ilyen formában az európai vezető szerepet is erősítsük a globális piacon ebben a szektorban, vagyis már számos eszköz fejlesztünk és dolgozunk ki, és önökkel közösen, és az ipari szektor képviselővel közösen ezeket tovább vizsgáljuk. Weber asszonynak a támogatásunkat biztosítjuk, már elég régóta dolgozik ezen a dosszién. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig a két felszólalónkat kérdezem Citroen urat és Barrier urat. Arra kérem önöket, hogy esetleg válaszoljanak a kérdésekre. Öné a szó. Először is köszönöm, elnök úr, a, képviselőknek az, hogy meghallgatásra találtak a szavaim, önök nagyon jól is értik a problémáinkat ebben az ipari szektorban, a vasúti szektor próbál megfelelni a, a feladatoknak, de továbbra is komoly kihívások előtt állunk. Néhány pontot feljegyeztem. A kutatásfejlesztés területén például elmondható, hogy a lehető legdinamikusabban szeretnénk továbbra is fellépni. A a, vannak olyan projektek, aminek a finanszírozásában nagyon komolyan részt veszünk, és a KKV-k a következő napokban újabb lehetőséget kapnak ebben a, ennek a projektnek a keretében. A második dosszé, amit szeretnék megemlíteni, ez szintén nagyon fontos, a belső piaci dossziéről van szó, és ennek az előrelépése, a negyedik csomag előrelépése, illetve az ezzel kapcsolatos pályáztatási rendszer képítése nagyon fontos, e, és ami még ennél is fontosabb, az azok a kereskedelmi jellegű tárgyalások, amelyekről önök is beszélnek, és az, az azonos szabályok szerinti viszonyok megteremtése, a level playing field kulcs szó e tekintetben a kínaiakkal, a japánokkal való tárgyalásban, a TTIP kapcsán. Itt nagyon fontos, hogy esélyegyenlőséget kapjon mind a két oldal, hiszen nem alakulhat ki az a helyzet, hogy ezeknek az országoknak csak előnyeket biztosítsunk, de például Tokióban megakadályoznak minket abban, hogy a japán piacra lépjünk. Tehát köszönöm még egyszer a felszólalásokat, és részünkről nagyon nagy örömmel állunk a további munkálatok elé Werner asszonynal az állásfoglalása tekintetében, hiszen alapvető fontosságú lesz ez az állásfoglalás e- a szektorunk tekintetében. És még egy dolog, a spanyol képviselőhöz szólok, a Juncker terv kapcsán említett egy kérdés. Nos, itt ö, ö, lassú az előrelépés. Láttuk azt, hogy a múltban történtek már nagy előrelépések, például a, a nagy sebességű vonatot is láttuk. Itt mindig a finanszírozásról van szó. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy nagyon sokan dolgoznak ezeken a különböző fejlesztési projekteken, de még nem találtuk meg azt a receptet, ami igazán versenyképesé teszi a vasúti szektort. Köszönöm szépen ezeket a felszólásokat, mondja az elnök. Most pedig Verier úrhoz fordulok. Merci également. Én is szeretnék köszönetet mondani az összes feltett kérdését. A spanyol képviselő úrnak szeretnék válaszolni. Több kérdést is föltett, hogy hogyan kapcsolódhatunk az energiához. Nem azért vagyok itt, hogy a vasúti kutatás, fejlesztés nagy projektjéről beszél, beszéljek, de három nagy terület van, a környezetvédelem és a vasút kapcsolata, tehát itt kapcsolódunk az energiához, a másik ilyen terület az infrastruktúra jobb felhasználása, a harmadik pedig a digitális fordulat és ennek a vasútra gyakorolt hatása. A klaszterünkön belül és magunk között is az európai szakpolitikák kell összhangban történik, az DJ Move-val, DJ kutatással, de nagyon fontos az is, hogy ennek az ipari vetületét mennyire veszük figyelembe. A régióinkban a helyi önkormányzatokkal is együttműködünk a Smart Specialization Strategy kapcsán a prioritások megállapítása például részben a mi feladatunk is, és másik részben pedig a regionális önkormányzat feladata. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm a kérdéseket, köszönöm a válaszokat. Martina Werner asszony következik, az előadónk. Kérem, hogy foglalja össze ezt a mai vitát. Minden, amit elhangzott, és mire lehet számítani a jövőre nézve. Köszönöm. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm Citroen úrnak és Bernier uraknak és a felszólalást, köszönöm az előadónak és a munkát, és köszönöm minden felszólalónak a munkát. Azt hiszem, hogy nagyon jó volt, hogy ma ilyen részletesen tudtunk foglalkozni ezzel a témával, és néhány dolog már kékristályosodott kulcsszavak stílusában, ahol egyértelműen megmutatkozik, hogy az állásfoglásban mire kell helyeznünk a hangsúlyt, összességében a vasúti szektor, az innováció, a kutatás, a fejlesztés, a negyedik vasúti csomag, a versenyképességi politika, a level playing field, a COP21, és elképesztő, hogy még elképzelhető, hogy még az ERA szerepe is ehhez hozzájön, talán ez is egy fontos kulcs szó, ami nem hangzott el. Az a probléma, hogy néhány oldal erejéig ezt nehéz lesz megfogalmazni ennyire tömören, nagyon korlátos a terjedelem, de az kiderül, hogy az, hogy közös nevezőn állunk, azonos irányban do- gondolkodunk, örülök már most annak, hogy el tudó, együtt tudunk működni az előadóval. Ez egy nagyon jó álláspont lesz, hiszen valamennyien egy hullámhosszon vagyunk, és ezeket, ezekben a pontokban önökkel nagyon jól együtt fogunk működni, és már most köszönöm az együttműködést. Köszönöm szépen az előadóasszonynak ezt az állásfoglalás tervezetet. Február 22-23-áig lehet összeállítani, és 20, február 25-éig van módosítókra lehetőség, és a szavazás időpontja, ahogy ön is említette, április 7-e lesz. Ez tehát az ütemtervünk, ezek a dátumok. Köszönöm szépen szívből azt, hogy eljöttek, köszönöm a vendégeknek ezt az, ezeket az előadásokat. Nagyon örülünk, hogy eljöttek. Köszönöm, hogy időt szakítottak erre a látogatásra. Folytassuk azonnal az ülésünket, ugyanis szalad az idő. Az energia tárolás kapcsolatos tanulmány, milyen szabályozási ösztönzőkre van szükség ezen a területen. Sergio Ugárde úr következik. A fenntartható minőség, mint alapvető fontosságú tényező a piaci modellek tekintetében, és a ezt a szakpolitikai osztály végezte ezt a tanulmányt a szakbizottság kérésére, és ennek a tanulmánynak az a címe, amit az előbb is említettem, és itt arról van szó, hogy milyen szabályozásbeli változtatások eredményezhetnek további költségcsökkentést és további energiatárolási technológiák kifejlesztését. Tehát itt energiatárolási további kutatásokról és technológiák erősítéséről van szó, hiszen ezek a technológiák érdemben hozzá járulhattak az energia a megújuló energiák kérdései természetesen nagyon fontos, a kutatás, az besenképesség és az információ, ezek mind nagyon szorosan kapcsolódó témák, ezekkel a technológiákkal szorosan összefüggő területekről van szó, és Ugarte doktorhoz fordulok, kérem mutassa be ön is a gondolatait ebben a témában. Megadom a szót önnek, köszöntöm a parlamentben. Sajnos csak 10 percet tudok adni. Kérem, 10 percre ment foglalja össze a mondandóját. Köszönöm, elnök úr. Be fogom tartani a 10 percet. az a Policy Department felkérésére dolgoztunk. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság, ha úgy, hogyha vali technológiaként gondol az energiatárolásra, akkor fogjuk ezt aktivizálni. A projekt célkitűzésére és hatályairól fogunk először beszélni, egyáltalán mi az értelme ennek a tanulmánynak, mi is az igazi értéke az energiatárolásnak, hogy áll a technológia, mennyire fejlett, az energia tárolás mennyiben jut, járul hozzá az energiauniós célkitűzésekhez. Valójában itt energiauniós vitáról van szó. Milyen szabályozás és egyéb problémákba ütköztünk. Nos, a célkitűzés valójában az, hogy segítsünk a nőknek abban a vitában, hogy az Energia Unióba hogyan illeszkedjen ebbe a, ebbe a kérdésbe, hogyan illeszkedjen az energiatárolás. Az EU gazdaságot, illetve a KKV-kat kívánjuk valójában segíteni, azzal, hogy kivonjuk a szént a gazdaságból, illetve megpróbáljuk az energia biztonságot is fejleszteni. 37 kérdés képezi magát a jelentést. Például mi a jelentősége az energia tárolásnak, mi ennek a költsége, a dekarbonizáció mennyiben segít az Energiaunión. Itt vannak egyébként a példányok, amiket hoztam, benne vannak a kérdések, megnézik a tartalmat, és a kérdésekre megtalálják Röviden a választ. Nézzük az energia tárolás értékét, lényegét, láthatják az értékláncot. Először energiaforrás, lehet földgáz, nukleáris energia, bármi más, lehet megújuló energiaforrás is. A második lépés az elektromos áramfejlesztés, ennek az áttételem hosszabb távra, régiók között, aztán az elektromos áram elosztása vagy szétosztása egy konkrét területre, végül pedig a végfelhasználó következik, illetve hát mostanában már a végfelhasználó saját maga is előállíthat energiát, és azt is tárolhatja, amit ő maga állít elé. Kétféle energiatárolása van, Például a gáztárolók, vagy víztárolók, vagy a föld alatti sűrített levegő tárolás. Ez a nagyban való tárgyalás, de vannak ennél kisebb projektek is, kisebb tárolási lehetőségek. Ez lehet, az át, lehet a végfelhasználás, az, e, a végfelhasználásnál, az elosztásnál, illetve az átételnél. Például, hogyha nincs elegendő földgáz, akkor ez hasznos lehet. Vagy az áramelőállításnál, ez azt jelenti konkrétan, hogy több megújuló energiaforrás lehet felhasználni, tehát ez a dekorbanizációban segít. Miért mondom ezt? Azért, mert mondjuk napelemek, vagy szélenergia, szélenergiát lehet tárolni olyan időszakokban, amikor erre nincs túlságosan nagy igény, tehát később is föl lehet ezt a hálózatra tölteni, de ilyen esetben sajnos azt a tárolási kapacitást használjuk, amit egyébként a nukleáris vagy a földgázból származó energia jelentene. A lényeg az, hogy akkor töltsük fel az energiát, vagy akkor tároljuk, amikor öm, olcsó, és akkor adjuk el, amikor fölment az áram. A lényeg tehát a hálózat stabilizáció. Egyre több energia kerül a hálózatba, a megújuló energiaforrások mértéke folytonosan változik, ezt nem tudjuk ellenőrizni. Ez jelenti a stabilitás hiányát a hálózatban. Hogyha tároljuk az energiát, akkor ezzel tudjuk ellensúlyozni ezt a fluktuációt. Ugyanez a helyzet az elosztásnál. A fluktuációt tudjuk csökkenteni, vagy minimalizálni, például a fűtés vagy hűtés témájában. Ami pedig a végfelhasználót illeti, a saját maga által generált energia integrációját könnyíti meg. Tehát elképzelhető, hogy a végfelhasználónak otthon van egy energiatároló készüléke, és ezzel tárolhatja az energiát. Erre most nem térnék ki, hogy a technológia mennyire fejlett, ez benne van a jelentésben. Úgyhogy kérem, hogy ezt önök majd maguk sajátítsák el, olvasás által. Nézzük a szakpolitikai kérdéseket, ez nyilván jobban érdekli önöket. Mindenki beszél az energia tárolásról, vajon ez az energia unión mennyiben segít? Ott van például az ellátás biztonsága, földgáz tárolás. Nyilvánvalóan ettől biztonságosabb lesz az ellátás, főleg azokban a régiókban, amelyek nagyban az import földgáztól függnek. Balti államokra gondolok. Bulgária, Finnország. Hogyha jó a földgáztároló kapacitásuk, akkor csökkenthetik az ellátás fluktuációját. Tehát ellátás biztonsága. Ugyanez a helyzet az ellátás megszakadásakor. Az energiapiacok integrációja. Ezt a szempontot nézzük most. Az elektromos áram tárolása rugalmasságot jelent. Ez segít ma az energia az energiaforrások az integrációjában. Az egyik bizottsági főigazgatóság az energiapiacokat vizsgálta, tehát pénzt adtak a vállalatoknak azért, hogy a hő erőműveket működtessék, hogy ezzel stabilitást nyújtsanak a hálózatnak, mert erre van szükség. De máshogy is lehet stabilizálni a hálózatot, például a rugalmassági opciók vannak itt, ennek több, lehet, erre több, ennek több módja van, például az energiatárolás az egyik. Hossz, ez nem olyan olcsó, de hosszú távon megfelelő. Energiahatékonysági dimenzió, marginális hatása van az energiatárolásnak ide, mert amikor tároljuk az energiát, akkor energiát veszítünk, tehát itt van egyfajta veszteség, de hogyha megújuló energiaforrásokat tárolunk, az azért jó, mert ezzel is a dekarbonizációt segítjük. Tehát ezzel is integráljuk az, a megújuló energiaforrásokat ez az előnye. Ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy nem pocsékoljuk az energiát, hanem valahogyan mégiscsak bekerül a hálózatba. Versenyképesség. Ezzel tudjuk csökkenteni az ár, az energia árának fluktuációját. Tehát csökkenti az ingadozást, Nézzük a költségeket. Bizonyára tudják, hogy a végfelhasználó számára létezik a hálózati paritás, a fotovoltaikus energia esetében, ez ugyanaz, mint a hálózatról lenyert elektromos áramára. A tanulmányok azt mutatják, hogy a hálózatparitás a tárolt energia esetében is érvényes lesz jövő évtől kezdve. Fotovoltaikus rendszerekre gondolok. Itt van egy német példa a táblázaton. Aztán intelligens hálózatok. Egyre nő az ilyen projektek száma. Aztán szabályozási problémák. Még fél percet kérek, az jó. Jó, jó, ez az utolsó kérdés, meg lesz. Tehát szabályozási problémák. Ha Európa úgy dönt, hogy az energia tárolást támogatja, vagy az erre vonatkozó szabályokat, akkor mit, mit tegyünk? Japán, Korea, Kína a, fejle- a vezetők fejlesztésben, kutatásfejlesztésben, sajnos Európa le van maradva, bár vannak azért ígéretes kutatóközpontok Európában vajon milyen piaci akadálya van a földgáz tárolásának? Összességében ez elegendő lenne Európának, de vannak olyan régiók, balti államok vagy Bulgária, amelyek nagyon nagyban a külső ellátástól függnek. Sokszor az átláthatóság hiánya okoz gondot, vagy nem egyértelműek a profit viszonyok. Ilyen esetekben a tárolás jó megoldás lehet megülő energiaforrás előállítóinak, előállítói számára mit tudunk mondani, ezt általában honorálják, de sajnos az előállítóknak nincs felelősség arra vonatkozóan, hogy megmaradjon a stabilitás a, a, a hálózatban. A rugalmasságról már beszéltem. Egy utolsó gondolat. Gondot jelent az, hogy a hálózatok működtetői nem fektetnek be eleget abba, hogy megoldják a szabályzási problémákat. Illetve a végfelhasználók számára gondot jelenthet az, hogy nem mindig kapják meg a termelésre, az elektromos áram előállítására való, való, való jogot. Még egy dolog az ajánlásokról, ez egy táblázat, fölül láthatják az ellátási láncot, a különböző kategóriákat, hat súlyos problémát láttunk, és ehhez kapcsolódóan megfogalmaztunk hat ajánlást, hogyha Európa úgy dönt, hogy ez fontos számára. Ez a hat ajánlásunk a kutatás fejlesztés segíthet a versenyképesség elérésében, és ezáltal nagyobb profitot lehet termelni a beruházásokkal. Nagyon fontos az, hogy ne legyenek, ne legyenek akadályok az, a, a tárolásban. Fontos, hogy ösztönözzük a versenyképes, a versenyképes tárolást. Negyedik, a rugalmas piacokhoz, meg egyenlő viszonyokban kell, hogy hozzáférhessenek a résztvevők. Nagyon fontos az, hogy a tulajdoni viszonyok pozitívak legyenek ilyen szempontból, és ösztönözni kell a tárolást megfelelő szakpolitikával. Befejeztem, tényleg lejárt az időm. Köszönöm, és hogyha kérdésük van, akkor szívesen válaszolok. Uh, me... Nagyon szépen köszönjük. Hadd mondjam el Ugárta úr, hogyha van még önnél más dia is, amelyel fényderíthető ezekre a kérdésekre, akkor örömmel megnéznénk azokat is. De hát majd látjuk az eszmecsere után, szükség lesz rá, Néka úr az első felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr, itt vagyok közvetlenül önnel szemben. Köszönöm szépen az előadást nem értem, hogy hol tartunk jelen pillanatban. Kérdés, hogy Európában vannak-e hozzáférhető tárolási kapacitások, és ha vannak, akkor ezek milyen méretűek. Megnéztem az öndiáját, és különböző kapacitásokat láttam feltüntetve. Nem világos, hogy jövőbeni tervekről beszélünk, vagy jelenlegi kapacitásokról ugyanis látni kell a problémát egy részről. A 2020-as, 2030-as célokat el kell érni a dekarbonizáció kapcsán, a ter- termelést is hozzá kell igazítani ezen célokhoz, de hogyha nincsenek opciónk, akkor hogyan érjük el a célt? Az egyes számú opció, vagy az A opció, amely jelen pillanatban az asztalunkon van az, hogy ezeket a szivattyúzó létesítményeket használjuk, kiszivattyúzzuk a tavakból a vizet, és akkor hasznosítjuk ezt a vizet, amikor nincs szélenergia vagy napenergia, amely rendelkezésre állna. Ha jól értem a prezentációjából, akkor más opciónk nincs is. És hát ez a nagy kérdés. Van-e tárolási kapacitásunk, azért, hogy a természetes erőforrásokhoz kapcsolódó hálózatok stabilitását megőrizzük, és elkerüljük az áramkimaradásokat. A tagállamokra bontva is van egy célkitűzés, mi szerint egy adott számarányban a megújulókból kell biztosítani a villamos energiaellátást. Ez egy kötelező célkitűzés, és bizonyos országokban ez igen súlyos problémákat vet fel. A bizottságban ülők azt mondják, hogy a 30%-os megújuló energiára való támaszkodás egyébként is veszélyes, és nem igazán lehet ellenőrizni, illetve ellenőrzés alatt tartani a folyamatos ellátást, mert vannak időszakok, amikor rengeteg energia áll rendelkezésre, de van, amikor szinte ennyi sem, mert nem süt a nap, nem fúj a szél. Úgyhogy a kérdés az, hogy van-e most megfelelő technológiánk vagy sem, és ha igen, akkor milyen kapacitásokat biztosít ez a technológia. Megbízhatóak ezek a technológiák, támaszkodhatunk-e rájuk, avagy sem. Nehogy végül a kötelező célkitűzések eh, károkat okozzanak, mert nem állnak rendelkezésére a megfelelő tárolási kapacitások. Ez lett volna a kérdésem. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Grosztett asszony a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy érdeklődése hallgattam meg ezt az iménti előadást, és az a kérdés merült fel bennem, hogy valóban igaz az, hogy az ellátás biztonság szempontjából a gáztárolás alapvető fontosságú, de azt hiszem, hogy itt ezt meg lehet oldani minden nehézség nélkül. Azonban amikor az elektronos áramról beszélünk, akkor folyamatosan felmerül bennem az a kérdés, amit egyébként már egy korábbi kollégám is említett, hogy amikor a fenntartható energiaforrásokról beszélünk, amit egyértelműen fejleszteni kell, akkor itt mi történik? Itt folyamatosan a tárolási kapacitásunk merül fel, mint kérdés. Az elektromos áramot hogyan tudjuk hosszú távon tárolni? Hiszen ezek nagyon megbízhatatlan, szabálytalan forrásokból táplálkoznak. A kérdés az, hogy mit teszünk. Van-e itt megfelelő beruházás a kutatás területében, vagy hogyan lehet rövid távon ezeket az energiaforrásokat tárolni? Hiszen ez is hozzájárulna a biztonságunkhoz, így leegyszerűsíthetnénk a fenntartható energiák fejlesztését is. Ezen kívül ez mégis a könnyíteni mindenkinek a helyzetét az energiárak alakulása szempontjából is, hiszen jó lenne, hogyha nagy mennyiségben tárolhatnánk az a megújuló energiaforrásokat. Köszönöm. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, asszonyom. Erikson úr a zöldek részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a tárolással kapcsolatos eszmecserét, ez egy nagyon érdekes téma. És azt hiszem, hogy a legérdekesebb pontja ennek az eszmecserének az a kérdés, hogy hogyan tudnák a le, az olcsó szélenergiát megfelelően kihasználni, hiszen ebből nagyon sok van. Ennek az egyik lehetősége talán abban állhatna, hogy tároljuk ezt, És ezért lenne az a kérdésem, hogy intenzívebben utána számolnának-e annak, hogy a jövőben az elemek ára hogyan alakulna, és lehetséges-e a energiát, villamos energiát nagyobb volumenben tárolni, kisebb tárolókban is, és nagyobb mennyiségekben is. A kérdésem tehát az, hogy a jövőben ezt a változást megérthetnénk-e, illetve egy másik fajta olcsó szélenergia tárolási módozat abban is állhatna természetesen, hogy ezt az egészet belenyomjuk a fűtőrendszerbe. És a gáz helyett használjuk. És ilyen fajta tárolás hoznánk létre gyakorlatilag a, a fűtőrendszerben. Hiszen ez egy rendkívül olcsó energiaforrás, a szélenergia. Amikor nagy mennyiségben a rendelkezésünkre áll, akkor meg kellene vizsgálni ezt a lehetőséget is. Köszönöm szépen. Kápán asszony az ilyenek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Ugáta úrnak is az ön prezentációjában egyértelműen eh, kirajzolódott az, hogy az energiatárolás alapvető fontosságú téma lesz az Európai Energia Unió létrehozása szempontjából, mind az ellátási biztonság tekintetében, mind pedig a, a közös belső piac fejlesztése tekintetében, hiszen fontos, hogy szénszegényé tegyük a gazdaságot, a kutatás és a fejlesztés szempontjából is fontos, és a versenyképesség növelése szempontjából is. Az is kirajzolódott, hogy a tárolás az egyik legjobb rugalmassági opciónk, és itt az a kihívás áll előttünk, hogy a már meglévő tárolási kapacitást ki kell szélesíteni és megemelni az egésznek a hatékonyságát. Ön is tudja, hogy ez problémás terület, hiszen a fenntartható energiák magas aránya ö, elzáródáshoz vezet a, a hálózatokban és nagyon fontos a rugalmas tárolási lehetőségek kialakítása. Itt villamos, autópályák, stb. képítéséről is szó van. A szabályozási szűk keretmetszeteknél arra kell rámutatnunk, hogy jelen pillanatban az USA és Japán után kullogunk, és az ajánlásokban arról beszél, hogy a beruházások, a kutatásfejlesztési beruházások az energiatárolás területén még, még nem megfelelőek. A kérdésem, hogy van-e felbecslése a tekintetben, hogy itt a kutatás fejlesztés kapacitások mennyire vannak lemaradva a Horizon 2020 keretében ezt hogyan tudjuk esetleg feljavítani, illetve a City Smart, az Energy, Energy Smart Goods területén esetleg hogyan járulhatnánk hozzá, hogy itt javuljon a helyzet. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Bárki más kére szót? Úgy látom, hogy nem. Oliver Koch úr következik, aki az energiaügyi főigazgatóság osztályvezető helyettese, a gáz és elektromos áram eh, nagykereskedelmi osztályának az az igazgató helyetteséről van szó. Kohur, öné a szó. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy megadta a szót, elnök úr. Nos, ez az a piaci tevékenység, amely életre hívta a harmadik energiacsomagot néhány évvel ezelőtt, és a belső piac szempontjából a a piac alakulása szempontjából is kulcsfontosságú, mind a villamos gáz energiapiac szempontjából is egy új közleményben az új villamos energiapiacokról is beszélünk, ahol különösen a tárolás áll a középpontban. Az energia rendszerek alapvető változása kapcsán ahol itt tulajdonképpen óriási erművekről beszélünk a jelenlegi rendszerben, amelyek ugyanannyit termelnek, elmozdulunk már 30-40-50%-os arányban egy olyan energiatárolási módra, ami a, az úgynevezett backup energy jelenti, amikor a nap nem süt, a szél nem fúj, akkor tároljuk tehát ezt az energiát, és minden új piaci dizájn szempontjából ez egy alapvető fontosságú tényező lesz a jövőben, úgyhogy nagyon értékeljük ezt a tanulmányt is. Ezek az eredmények nagyon jó kifejtése kerülnek ebben a tanulmányban. A jövőben Nagyon fontos tehát az energiadizájn, fontos az, hogy a volatilitást kezeljük ezeknél az energiaforrások, anyagban, és ebben a felülvizsgált anyagban ezt vizsgáljuk mert Nagyon fontos, hogy, a, hogy rugalmassá tegyük ezt a rendszert. Határokon átnyúló ö, piaci folyamatokra van szó, és ö, ki kell egyensúlyoznunk a viszonyokat, ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy bármely korábban tudjunk reagálni, hiszen olyan energiaforrásokról van szó, amely kiszámíthatatlanok egyúttal, a szabályokat, a tárolási szabályokat is górcső alá vesszük. Ebben a csomagban megvizsgáljuk tehát a szabályokat, és üdvözöljük ennek a az anyagnak az üzenetét is, szerint valóban meg kell vizsgálni, hogy milyen akadályok tornyosulnak az esetleges tárolási lehetőséget elő előtt természetesen az ügyfeleket, a fogyasztókat, az állampolgárokat is arra ösztönözzük, hogy vegyenek részt ebben a piacban, mind a nagy ipari szinten, mind a háztartások szintjén. A úgynevezett demand response-ba kívánjuk belevonni az állampolgárokat, vagyis a kínálatra való reakcióba. Itt arra törekszünk, hogy az hogy áttegyék a fogyasztók a fogyasztási forrásaik helyét. Nagyon komoly eredményeket lehet elérni, például a fogyasztás órájának két-három órával való kitolásával, akár egy kis háztartásban is, ezt meghálálja a gázszámlánk, és a parlamentben is nagyon örömmel tekintünk az, az eszmecserélében, az a lehetőséggel kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk ezt a tárolást hatékonyabbá tenni, és természetesen óriási mennyiségű kutatással is megtámogatjuk ezt a folyamatot. Az elemes tárolás technológiája tekintetében áttörést várunk a közeljövőben, és természetesen saját fogyasztási szabályokat is kidolgozunk. Ennyit a villamos energiáról. Ami a gázt illeti, elmondható, hogy itt talán más lehet az ideális megoldás. Itt modernizáltuk a piacokat abba az irányba, amit a egy másfajta kereskedelmi viszonyrendszert próbálunk létrehozni, azt látjuk, hogy itt a kereskedelem már erősödik, a likviditást és a sokszínűséget ez erősíti, de a tárolás sokszor feleslegesé válik, ezért azt kell megvizsgálnunk, hogy ez ne kockáztassa az ellátás biztonságát. Ezzel kapcsolatban volt már egy konzultációnk az ellencsével, és a téli csomagban, a gázzal kapcsolatban foglalkozni fogunk azokkal a kérdésekkel, hogy hogyan tudjuk a gáztárolást elősegíteni, de és itt összefügg ez a villamosenergia szektorral, hogyan tudjuk megosztani ezeket a tárolási kapacitásokkal. Jelen pillanatban a bizottság üzenete abban áll ebben az eszmecserében, hogy a legfejletlenebb tárolási források a határokon átnyúló használatban állnak. Itt azt látjuk, hogy a megosztott tárolások és az időbeli kapacitások kérdése nagyon nehéz határokon átnyúlóan. Itt nagyon komoly szabályozási akadályok tornyosulnak. Na azt szeretnénk elérni, hogy itt hatékonyabbá tegyük ezt az egész rendszert, és minden országban, minden régióban, minden városnak lehetősége legyen arra, hogy a saját tárolási rendszerét kiépítse. Ugyanez a helyzet a gáz területén is, óriási tárolóink vannak itt is, de talán és talán a, a, a fogyasztók szempontjából jó lenne, hogyha ezt hatékonyan meg tudnák osztani. Vagyis ezekkel az elképzelésekkel foglalkozunk a téli csomagban, a winter package-ben, az ellencsébe, tehát erről tárgyalunk, egy olyan tárgy, tárolási stratégiát tároltunk össze, amit nem sokára bemutatunk. Köszönöm szépen. Köszönjük, Roll képviselő. Szeretnék egy kérdést felvetni, ugyanis sokat hallhattunk most az energia intelligens felhasználásáról és a gáz tárolásáról, de néhány kolléga feltette a döntő kérdést, és erre még mindig nem kaptunk választ, nevezetesen, hogy az áram esetében, a villamos energia esetében mikor számíthatunk arra, hogy költséghatékony áron gyorsan, hatékonyan tudjuk tárolni az energiát. Erre még nem kaptam választ, de örülnék, ha kapnék. Köszönjük. Grosztett asszony. Én pont ugyanezt a kérdést szeretem volna föltenni. A bizottság azt mondja, hogy a polgároknak is részt kell vennie ebben a tárolásban, illetve a fogyasztásukat időben is kontrollálni kell. Lehet, hogy ebb, le, erről lehet beszélni, lehet ebben reménykedni. Egyetlen problémánk van, ez az elektromos áram tárolása. Aznap, amikor, vagy akkor, amikor ezt megoldjuk, akkor gyakorlatilag mindent megosztottunk. Ez az igazi probléma. Very much, Mr. Martel. Köszönöm. Málter úr. Köszönöm szépen. tárolás valóban nagy, a, valóban nagy kérdés. Eh, mi a helyzet például a vízenergia tárolásával? Bizonyos tagállamokban kötelező a belső piacot megnyitni. Az én tagállamomban például a vízenergiát termelő vállalatok egy része biztos csődbe megy. Vannak olyan régiók, Franciaországra gondolok, a Pireneusokra. Ez egy nagyon komoly gazdasági tevékenység, tehát nagyon sok az alkalmazott, és nagyon sok energiát állítunk itt elő, és nagyon félek attól, hogy ettől a piaci megnyitástól, hogyha nem vagyunk eléggé, ha nem tudunk elég sok profitot termelni, akkor azt hiszem, hogy Európa éppen, hogy nem érje el azt a célt, amit szeretne hogyha nem tudjuk eljutatni az energiát az Európai Unió területére, akkor ettől bizony szenvednek a KKV-k. Én értem, hogy mit mond a bizottság, de az a lényeg, hogy a közérdeket tudjuk szolgálni. Elnök, ha jól értem, akkor ez a második kérdéskör. A harmadik kérdéskör az már kicsit túlzás lenne. Ennyi időnk nincs. De lehet, hogy ő mégiscsak az első körben van. Tegyen fel egy kérdést. Nem halljuk jól a hozzászólót. A magáncégekre szeretnék rákérdezni. Nem halljuk a hozzászólót. Azt szeretném kérdezni, hogy mik az érdekei a magánvállalatoknak. Köszönöm. Elnök lehet, hogy a bizottság fog erre válaszolni. Akkor tegyünk pontot az első és a második kérdéskörre. A bizottság fog válaszolni, illetve az előadónk. De tényleg zárjuk le. Igazából két dologról beszélünk, a földgáz tárolásáról és az elektromos áramtárolás. Ez két külön dolog. Ami a földgáz tárolását illeti, lehet, hogy itt szabályozási gondok vannak, vagy nincs meg a keret, vagy a tulajdoni viszonyok nem egyértelműek, tehát külön kell választani a földgáz tárolását a többitől, egészen más a gond az elektromos áramtárolásával. tárolásával. Van arra lehetőségünk, hogy a hálózatot kiegyensúlyozzuk a földgázzal, vagy más ilyen energiaforrással működő erőművek segítségével. Elképzelhető, hogy több pénzt kéne erre szállni a Horizont 2020-ból. Nagyon fontos, hogy legyen egy konkrét pályázati kiírás ilyen típusú projektekre. Arra kérem az előadót, hogy a bizottság után válaszoljon ezekre a kérdésekre, talán külön választ a földgáz és az elektromos áram problematikáját, és vajon a kutatás hogyan segíthet a probléma megoldásában, ami a tárolásra vonatkozik. Köszönöm kollégák a kérdéseket, akkor most a bizottság jön, és utána majd megadom a szót az előadónknak az árszóra. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Nem egyszerű. Vajon mikor valósul meg az elektromos áram tárolása, ahogy azt szeretnénk? Hát erre kettős választ adok, rendszerfüggő. Németországban egyre nő az elektromos áram termelők száma. Ha megnézzük az 51. oldalt itt a jelentésben, akkor láthatunk egy hálózati paritásról szóló táblázat. Itt az olvasható, hogy a napenergia kis előállítóinak vannak jó, ezek, számukra vannak jó megoldások. például pincében is tárolható készülékek segítségével lehet ezt megoldani, vagyis már közel állunk a megoldáshoz. Például egy hideg tél során, amikor nagyon nagy plusz energiára van szükség, akkor valóban nincs egy szuperelemünk, mint az atomenergia erőművekben, de jó lenne itt beruházásokat kieszközölni, mert az elektromos árampiacnak nagyon komoly értéke van. És ezen beruházásokon keresztül lehetne fejleszteni a technológiát, vagy a tárolási technológiát. A Tesla-ra vagy másokra is utalunk a jelentésben. Ezek a vállalatok, ezen vállalatok számára nagyon fontos a kutatásfejlesztés. Igen, ezt kell tehát támogatni, támogatjuk a pályázati kírást, a finanszírozást. Ez az egyik legintelligesebb módja a pénz elköltésének, hiszen hatalmas lesz a hozzáadott érték. Második kérdés. Ha jól értettem, az volt a kérdés, hogy hogyan lehet a hogyan lehet az egyébként üzleti érdekkel rendelkező magáncégeken keresztül az ellátás biztonság, biztonságát garantálni. Az ellátás biztonsága lehet, hogy kérdéses a távoli területeken, hogyha piaci alapú energiállátásról beszélünk. Ez egy komoly gond. Olyan szabályzás sohasem fog megvalósulni, amely lehetővé tenne az energia szolgáltatók számára, hogy egy bizonyos régióból kivonuljanak. hogyha nincs más ellátó. A földgázválság egyik komoly tanúsága, és ez kapcsolódik a jelenlegi elektromos áram el, ellátásának problémájához, problémájához, az, hogy alapvetően a diversifikáció hiánya, a verseny hiánya, a piacintegráció integráció hiánya okozta az ellátás biztonságának problémáját. Tehát az ellátás biztonságának a problémáját még mindig az integrált piac oldja meg. Az nem annyira fontos, hogy itt egy magáncégről van szó, vagy nem. A szabályzó feladata, hogy az ellátás biztonsága megoldódjon, és hogy ezt a legtávolabbi régiókban is garantálni lehessen. And last word. Nagyon szépen köszönjük. És végül az utolsó szó jogán és az eszmecserénket összefoglalva, Ugárte úr. Nagyon szépen köszönöm. Most már működik, köszönöm. A kérdések azt mutatják, hogy egy nagyon komplex problémáról van szó. Mind a földgáz, mind az elektromos energia esetében igaz ez. Sőt, hát általában véve a tárolás szempontjából itt van egyrészt a költség problémája, másrészt pedig a piac szervezés problémája. A költség megoldódik magától, a világ dinamikájából kifolyólag egyre javulni fog a helyzet. A különböző technológiák e- e- előre haladtával egyre versenyképesebb lesz az ár, egészen addig, amíg a különböző technológiák versenyképessé nem válnak. Tehát az egyik kérdés az volt, hogy mikor következik ez be, a végfelhasználók esetében jövőre. Tehát például Németországban egy fotovoltaikus létesítményt egy tárolókapacitással összekapcsolni versenyképes lesz szemben a hálózaton áramló elérhető energia árával. Jövőre, nem 15 év múlva, már jövőre. Én ugye katalán vagyok, Barcelonából érkeztem, ott sokat süt a nap, de hát nézzük meg például az Egyesült Államokat. Ott már most megvalósult ez, és ott kevesebbet süt a nap. Aztán a piacszervezési kérdések, ezek jóval összetettebbek, mert hogyha piacokat szervezünk át, van, aki beszélt ezzel, van, aki nyer vele, úgyhogy nagyon óvatosan kell eljárni. Sok gondolkodásra lesz szükség, elemzésre, sok eszmecserére. Az elnök úr azt mondta, hogy válasszuk külön a földgázt és az elektromos energiát. Igen, más-más megoldásokra lesz szükség, és nagyon, két nagyon különböző témáról is van szó. A földgáz és az elektromos energia is fontos a végfelhasználók számára, a fűtés szempontjából és egyéb szempontokból is. A földgáz Európában a tárolás szempontjából nem gond, a kontinensen, az Európai Unióban elegendő földgáztárolónk van, de a piac bizonyos régiókban nem működik jól. Különösen a balti államokra igaz ez, Bulgáriára vonatkozólag. Ezek olyan régiók, ahol földgáz hiány alakulhat ki, nagyobb a kockázat. Itt nem ke- nincs szükség több beruházása, egyszerűen jobban kell megszervezni a piacot. A, az energiaügyi főigazgatóság részéről már megadták a választ, egyszerűen osztozni kell a tárolási kapacitásokban, a szomszédos országoknak osztozniuk kell kölcsönösen egymás kapacitásaiban, és ez a nyereség szempontjából is sokkal jobb. Nyilván valakinek nyereséget kell kitermelnie ebből, de hát akkor válasszuk a kényelmes megoldást, hadd részesüljön ebből mindenki. És nyilván a, kap- a tárolókapacitások nem fogják megoldani a gázelletes problémáját, ez is igaz. A kapacitások csak azt teszik, a tárolókapacitások csak azt teszik lehetővé, hogy abból B-be eljusson a földgáz, de magától itt nem termelődik új földgáz. Tehát nem csak hatékonyabbá tesszük a piacot, és nem csak osztozunk, mint egy igazi unió egymás kapacitásaiban, ez még nem lesz elegendő, hanem diversifikálni kell az ellátási útvonalakat is. Hogyha nincs elég földgáz, akkor két dolgot tehetünk, hogy csökkentjük a felhasznált mennyiséget, és másodszorban diversifikáljuk az ellátási útvonalakat. Ennyit a földgázról. Aztán az elektromos áramról. Az elektromos áram már egy másfajta probléma, mert a technológiák egészen más fejlettségi szinten állnak. Vannak olyan technológiák, amelyek nagyon versenyképesek, például a szivattyús technológia esetében egyszerűen csak szükség van egy dombra és egy szivattyúra. Szeretnék visszatérni a prezentációmra, a diára. De tehát ez lenne az egyik olyan megoldás, amely már most alkalmazható. A másik, amely kicsit más nagyságrendet képviselő, képvisel, az a végfelhasználói szintű villamosenergia tárolás. Igen, mondhatják erre azt, hogy ez egy nagyon kis nagyságrend, de hát hogyha sokan felszerelik a szükséges felszerelést, ahogy láthatjuk azt már az Egyesült Államokban, akkor az azért számottevő lesz. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy ez egy végleges megoldás a problémára, de ezek mind olyan lépések, amelyek szépen lassan haladnak előre. Ugyanezt történik a mobiltelefonjainkkal is. Egyre jobb akkumulátorokkal rendelkeznek évről évre. Tehát a megoldással nem az a helyzet, mint mondjuk akár 30 évvel ezelőtt, hogy egyszer csak megszületik a megoldás, amely aztán gyógyír minden problémára, ez ma már nem így működik. A megoldások más típusúak már, a problémáink is más típusúak, mert hát a felhasználók is jóval rugalmasabbak. Többet mozognak, sokkal mobilabbak, tehát a megoldás sem egy nagy megoldás lesz, hanem különböző lépések kombinációjából jön létre az elektromos áram, a villamos energia tárolása lesz az egyik ilyen lépés. Nem az egyetlen lépés, de az egyik. Yeah. Uh, one, two. Electromobility, well, it's perhaps just a little, but that, that... Az elektromobilitásról is ejtenék néhány szót. Ezen a grafikonon azt láthatjuk, hogy hogyan alakul az energiatárolás kapacitása. Ez a jelenlegi helyzetet mutatja, többé-kevésbé 2014-ben uralkodó helyzetet, és láthatjuk ezen a grafikonon, hogy a különböző elektromos járművek is mennyi energia tárolására képesek. Ezek is ugye a hálózathoz kapcsolódnak végeredményben. Úgyhogy hát nem számottevő ez a mennyiség, de azért mégis ott van. Nézzük a most a sötét kék oszlopot. 2030-ig, hogyha a piacon a járművek 30%-a elektromos jármű lesz, akkor itt láthatjuk sötét kékkel, hogy hogyan alakul a tárolási kapacitás a hálózathoz kapcsolódva. Szemben a régi technológiával. És ez még csak egy konzervatív forgatókönyv az elektromos járművek piacra dobásával kapcsolatosan. Nyilván ez egy lassú folyamat, és a járművek nem működnek folyamatosan, néha leparkoljuk őket, és ilyenkor a hálózatra kapcsolódnak. A piaci szabályozás, a piac szervezéshez tartozó kérdés már az, hogy a kapacitások, a tárolási kapacitásokkal milyen mértékben kívánunk élni, de nem is ez volt a kérdés, hanem az volt a kérdés, hogy mikor ez egy jogszabály alkotói, jogszabályzói feladat, hogy a piac szervezést hogyan kívánják megoldani. Nyilván mindig vannak ennek nyertesei és vesztesei. Milyen feltételek mellett, milyen szinten, több, kevesebb beavatkozással, de hát nyilván ezt én nem kommentálhatom, megvan nekem a saját véleményem erről nyilvánvalóan, de ez most itt nem releváns. Tehát összefoglalva, a tárolás a megoldási lehetőségek egyike, és a tárolás, mint olyan is, olyan sok lehetőséget rejt magában, hogy nagyon nehéz ezeket mind néhány perc leforgása alatt elemezni. A másik a fűtés. Európában, az Egyesült Államokban, Japánban, Koreá, Koreá területén egészen más az elő, előre haradottsága ennek a technológiának, és Európában nem olyan előre haladott, nem olyan fejlett, de hát ebbe többet ruházhatnánk be, például a 2020-as programok keretén belül. És hát ez nem egy csúcs technológia. Hogy a jelenlegi beruházásokhoz képest mennyire kellene 2020-ig növelni a beruházásokat, azt nehéz megmondani, de mondjuk azt, hogy körülbelül megduplázhatnánk. Csak azért, hogy versenyképesebbek legyünk. Hiszen gondoljunk bele, a mobiltelefonjaink most már jobb akkumulátorral rendelkeznek, ezeket valahol Koreában, állít, Koreában állítják elő, és a jövőben is ezeket a tárolási készüléke, tároló készülékeket is valahol meg kell vásárolni. Kérdés, hogy Európában vásároljuk ezeket meg, vagy majd valahol Európán kívül? Ez is a kérdés része. Beszélhetnék én még erről, elnök úr, de gondolom nem ez volt az alapvető elgondolás. Mennyivel többet? Jóval többet. Még egy percet kaphat, hangzik a válasz. Uh, two minutes. Okay. <laughs> so, we Um, I, I will encourage... Nos, arra ösztönöznék mindenkit, hogy a technikai és a költségbeli kérdések kapcsán, a technikai megoldások kapcsán ezt a rövid jelentést olvassák el. Ez egy nagyon informatív anyag, és nem energia szakértőknek készült, hanem szakpolitikai szereplőknek. Általános kérdések mentén strukturálódik ez a szöveg, mennyibe kerül, mennyi a, hozzáadott érték, és a többi, stb. És talán, hogyha még az Európai Parlamentnek valamit mondhatnék, akkor arra kérem önöket, hogy beszéljék meg azt, hogy hogyan szervezik meg ezeket a piacokat, ha egyáltalán erre sor kerül, hiszen ez egy olyan eszmecserő, aminek nagyon örülnénk. Még 20 másodperc. Most már sokkal jobban össze vagyok zavarodva, mint két órával ezelőtt. Néhány hónappal ezelőtt a biztos úr ide látogatott hozzánk, és azt mondta, hogy nem lehet nagy volumenű elektronikus autópiac, mivel nincs meg a kapacitásunk. Itt utcánként tíz elektrono, elektromos autóról beszélt a biztos hogy ennél többre nincs lehetőség. Most viszont ön egész más mond nekünk, a stratégia abban állna, hogy óriási volumen legyen egy ilyen piacon, óriási gyártási kapacitás, vagyis most már nem értek semmit. A, egyrészt a kapacitás hiányról beszélt a biztos, most viszont ön E, teljesen az ellenkezőjéről. Még egy megjegyzés, elnök úr. Nem lehet komolyan venni egy olyan bizottsági stratégiát, sajnos a főigazgató úr képvis, főigazgatóság képviselője már nincs itt, és azt mondani, 8 órakor az embereknek, hogy 11 órakor csökkentjük az energiát, csak várjanak, Ezen kívül pedig a magánfogyasztók a legfontosabbak. A kérdés az, hogy Nos, ha mindenki ilyen hosszúra fogja, akkor nem lesz idő a válaszra. Legközelebb fog válaszolni az előadó úr, mivel nagyon kevés az időnk. Ez egy nagyon hosszú eszmecsere volt már eddig is. Köszönöm mindenkinek az eddig el, köszönöm önnek az eddig elhangzott válaszokat, és köszönöm ezt a felvillanyozott vitát a villamos energia területén. Többen kétszer is szót kértek. Köszönöm Ugálte úrnak, hogy eljött, és köszönöm ezt a tanulmányt is, ami egy rendkívül érdekes témában, ez energiatárolás rendkívül izgalmas témájában összeállított tanulmánya volt. Köszönöm elnök úr, köszönöm, hogy segíthettem és eljöhettem. Okay mondja Ugarte úr, és távozik. A következő pont a napirendünkön az Acer Market felügyeleti vagy monitoring jelentés és az ezzel kapcsolatos további folyamatban lévő tevékenységek. Ezzel kapcsolatban az acer két képviselőit hallgatjuk meg, az egyik a szabályozók testületének az elnöke, a másik pedig az ACER igazgatója. Nagyon örülök, hogy eljöttek mind a ketten. Nem az első alkalommal történik ez meg a hosszú történelmünk során. Időnként találkozunk ön, önökkel, ez nagyon fontos a mi szakbizottságunk részére. Az éves piaci monitoring jelentés nagyon fontos, ezt mindig megvizsgáljuk. Köszönjük most is ezt a jelentést, és köszönjük a prezentációt is. Minden tagot szeretnék arra emlékeztetni, hogy a harmadik mag az energiaszabályozók szövetségének az ügynöksége a feladat, hogy összeállítsa ezt a harmadik energiacsomagot, és itt a belső piac monitoringjáról van szó a villamosenergia és a gáz területén. November 30-án, vagyis ma ö, került sor arra, hogy ennek a jelentésnek a negyedik kiadását tegyék. Már most köszönöm a prezentációkat. nem tudom, az igazgató úr kezdi el a sort, vagy a szabályozók testületének az a képviselője. Igen, ő kezdi a sort, Mog, Mog urat nem kell bemutatnom, hiszen számos alkalommal találkoztunk már önnel a szakbizottsági ülések során. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm, hogy ezt a prezentációt lehetővé tették a számomra. Valóban ma délben adtuk ki ezt a jelentést, és ezen kívül köszönöm ennek a szakbizottságnak is, hogy mennyi, a, a, abban, hogy annyit segítettek a források kutatásában, hogy elhangzott ez a múltban is, a parlament rendkívül komoly segítséget nyújtott, és ez valószínűleg 2016-ban is így lesz. Nos, ennek a prezentációnak az a célja, hogy bemutassuk önöknek, hogy mik azok az alapvető következtetések, amelyeket a 2014-es adatgyűjtés során állítottuk össze. Egy kicsit hamarabb gyűjtöttük össze ezeket az adatokat, mint tavaly, de azért ez is már lehetőséget ad arra, hogy összefoglaljuk. 387 oldalról van szó, ma este és holnap a kollégáknak ezen, ezt kell átolvasniuk, de van egy összefoglaló is, és néhány dia is, amelyet mindenkinek a rendelkezésére bocsátunk a különböző osztályokban. Azért mentünk ennyire a részletekben, mivel azt gondoltuk, hogy ez az ügynökség számára és az igazgatói tanács számára is fontos, illetve nagyon fontos ez a méreható elemzés, a jövő évi felmerülő aktuális témák szempontjából is, és szeretném kihangsúlyozni a fogyasztót, mint központi fontosságú tényezőt, hiszen itt őt vettük elsősorban figyelembe. Akkor térjünk rá a legfontosabb eredményekre ebben a jelentésben. Remélem, hogy támogatják ezeket a konklúziókat. Számos téma merült föl, amelyet beazonosítottunk, de hát ebben most nem megyek bele. Az első a, a kötelezettségeink a közszolgáltatások tekintetében az Európai Unió egész területén, ez egy alapvető felelősség, nem minden tagállam monitorozza ezt, de vannak olyan tagállamok, ahol nagyon hasznos adatokat gyűjtenek, van egy olyan politikai aspektus, ami mindenki érdekel, a fogyasztó perspektívájáról van szó. A fogyasztó tájékoztatás területén számos különböző szabályt nagyon jól alkalmazunk, illetve vannak további fogyasztói tájékoztatások, de gyakran ez ellenkező hatást ért el, inkább kontraproduktív ez a túlságosan részletes informálás. Aztán még belemennék még a későbbiekben a fogyasztói panaszokba is. Az egyik a sérülékeny fogyasztókkal kapcsolatos dia, amit szeretnék megmutatni. Nagyon fontos, hogy itt legyen egy definíciónk, illetve rögzítsük azt, hogy hány ilyen kategóriába tartozó fogyasztó van különböző tagállamokban. Egy implicit definícióról beszélünk itt, a különböző társadalmi védelmi szabályok szempontjából kerül meghatározásra. Aztán van egy explicit definíció is, itt például nagyon nagyok a különbségek Finnország, Bulgária és az Egyesült Királyság között és más országok között. A második dolog a, a, a smart, vagyis az intelligens mérők kell kapcsolatos jelentés, ezeknek a felhasználása nagyon változó, nagyon változó elterjedtségűek ezek, a felhasználásukban nagyon komoly különbségeket látunk. Azt látjuk, hogy körülbelül a tagállamoknak a felé, a felében szerepelnek a megfelelő technikai specifikációk a szabályokban. Aztán, ami a fogyasztói panaszokat illeti, csak a zöldre koncentráljunk, ezt javaslom itt a, az árszerződések és a szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződésekkel kapcsolatos panaszok a legnagyobb, a legnagyobb részt teszik ki a panaszokban. Vagyis az ajánlásaink abban állnak, hogy valamilyen szinten jogilag definiálni kell az utolsó beszállító vagy ellátó fogalmát, a jövőben ezt tehát definiálnunk kell, Végső, végül pedig egyfajta minimális technikai specifikációt is rögzítenünk kell az intelligens mérőkre nézve, hogy a fogyasztók biztonságát biztosítsuk a különböző országokban. Ezen kívül pedig fontos a monitoring számos területen. Itt még nagyon komoly ö, pótlásra van szükség, ö, ö, például a számlák nem kifizetése és a, a hálózatban leválasztások kapcsán. Köszönöm. Max. Köszönöm szépen ezeket a, ezt az egyetemű iránymutatást itt a vid elején Potosnyik igazgató következik, a második számú előadónk. Köszönöm szépen, elnök úr, engedje meg, hogy elmondjam, milyen hálás vagyok azért a támogatásért, amit az ügynök, ügynökségünk kap. A költségvetési eredményünk pozitív volt idén, lehet, hogy nem annyira pozitív, mint amennyiben reménykedtünk, de mégis pozitív a trend. Miről fogok ma beszélni? Szeretnék a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi piacokról beszélni, illetve az eredményekről. Az, az eredmény, ugye, vagy a jelentés nagyon hosszú, csak a legfontosabb részeit emelném ki. Elmondok valamit, ami nyilván önök számára is egyértelmű. Amit az elmúlt húsz évben csináltunk, az az volt, hogy liberalizált és versenyképes európai piacot hozunk létre az európai fogyasztók számára, a puding próbálja a fogyasztás, úgyhogy csak rajtuk keresztül, a fogyasztókon keresztül tudjuk eldönteni, hogy jó munkát végeztünk. Nézzük rögtön egy táblázatot. A nagybani piac, illetve a, a nagykereskedelmi piac trendjeit láthatjuk itt. Az egyik az olajárakról szól, a másik pedig a megújuló energiaforrások árát tartalmazva. Nos, a végeredmény nem más, mint hogy csökkentek a nagykereskedelmi árak. Ha megnézzük a habokban, a nagy elosztókban az árakat, az elmúlt 5-6 évben körülbelül 50-80%-kal csökkentek, úgyhogy ez egy elég nagy árcsökkenés. Van még egy dolog, megpróbáljuk a piacokat integrálni. Egyrészt szabályzói úton, hogy, az, hogy a kapcsolódó pontoknál javítsuk az integrálást, integrációt. Másrésztről megpróbálunk a lehető leghatékonyabban fellépni az interkonnektoroknál. Itt ez a táblázat azt mutatja, hogy mennyi kapacitás elérhető a piac számára határon átnyúló régiókban, interkonnektorok esetében, csak bizonyos dolgokat emeltünk ki, Ausztria, Csehköztársaság, Németország, Franciaország, Svájc, Németország és Németország, Lengyelország, ezeket a kettősöket nem emeltünk ki. Itt a termálkapacitást emeltünk ki, tehát a hőkapacitást, nem azt mondjuk, hogy nem azt mondjuk, hogy ez a követendő modell, de általában az interkonnektorok számára elérhető termál kapacitás az teljes kapacitásnak csak egy kis része. Úgy gondolom, hogy van arra bizony lehetőség, hogy ezt növeljük, Láthatják például német-lengyel viszonylatban, hogy hiányzik is egy rész. Tehát a 2014-es év legnagyobb részében ez 0% volt. Hogyan használjuk ki a kapacitást? Azt hiszem, itt van egy pozitív trend. Az úgynevezett piaci couplingon keresztül nagyobb hatékonysággal használjuk fel a kapacitást. 2014-ben az idő 86%-ában az Európában megfelelő irányban használtuk a kapacitást, megfelelő irányban. Sokszor sajnos nem a jó irányba, korábban nem mindig a megfelelő irányba történt ez, de mint említettem, a trendet kijavítottuk. Egy harmadik dimenzióról is, vagy szempontról is szeretnék beszélni, a nagykereskedelmi árak esetében a kapacitás mechanizmusokról. Nyilván már régóta érdeklődnek ez iránt. Vannak olyan országok, amelyek vizsgálják a kapacitás mechanizmusokat, mások már ezek korábban bevezették, és van olyan is, ahol ez még nem létezik. Az viszont tény, hogy a koordinálás hiánya torzi, piaci torzító hatású. Milyen ajánlásaink vannak? Itt csak néhány fogalmaztunk meg, a teljes lista a jelentésben van. Az első ajánlásunk az, hogy az a kapcsolódási kapacitást, ami, ami a piacon elérhető, ezt mindenképpen a lehető leghatékonyabban kell felhasználni. Nagyon fontos, hogy áramlás alapú legyen a kapacitás kiszámításának módja. Nagyon fontos a határon átnyúló csere, vagy kereskedelem, illetve az is fontos, hogy mind a két tagállamban hasonló szabályok vonatkozzanak erre. Nagyon fontos az is, hogy egy átfogó felmérést készítsünk arról, hogy a különböző zónák egymáshoz, egymásra milyen viszonylatban vagyok. A fennmaradó határrégióban is meg kell valósítani a piaci párosítást. Nagyon fontos az is, hogy koordináltan foglalkozzunk a biztonság feltérképezésével, és hogyha a kapacitási mechanizmusokat végrehajtjuk, akkor ezt úgy kell megtenni, hogy semmiféle torzítás elkerülésével történjen. Most a földgáz nagykereskedelmi piacáról szeretnék beszélni. Itt is látunk pozitív trendet. Az elmúlt években a fogyasztói ár csökkent, főleg 2014-ben látjuk, hogy egymás felé tartanak az árak, a hubok között is, illetve a hub és a hosszú távú kétoldalú kereskedelem között, ez jó jel, ez azt jelenti, hogy egyre integráltabb és likvidebb a piac. Ha megnézzük az árak, ha megnézzük az árakat és a költségeket, láthatjuk, hogy ez a régióként változik, TTF Hollandiában a leglikvidebb piac. Ez a piac azt mutatja, hogy a költségek és az áraknak mi a reálíciója. A sárga azt jelenti, hogy nem nagyon van különbség, a világos kék azt mondja, hogy kicsi a különbség a kettő között, és a sötét kék mutatja, hogy nagy a különbség. Mint látható, mindez nem függ attól, hogy milyen közel van az energiaforrás, hanem attól függ, hogy mennyire likvid a piac. Ezért kell a földgázhabok likviditását mindenképpen fejleszteni. Nemrégiben történtek bizonyos infrastruktúrális beruházások, és ez főleg határterületeken nagyon fontosak az interkonok esetében kell ezt megtenni, amikor a fizikai összekötetés nem lehetséges. Mik lennének az ajánlásaink? A habok likviditását növelni kell, a habok közötti kereskedelmet segíteni kell, és nagyon fontos az, hogy áttérjünk a hosszú távú, kétoldalú szerződésekről a rövid távú, hub alapú szerződésekig. Mindez hogy kapcsolódik a fogyasztók életéhez? Nos, van egy pozitív elem, amiről beszámolhatok, ez pedig az, hogy az ipari felhasználók esetében megfordult a trend az előző évekhez képest, elkezdett csökkenni az ipari felhasználók számára az ár. Hát ez még a háztartások esetében nincs így. Vajon miért viselkedik, viselkednek az árak különbözőképpen? A kiskereskedelmi árnak egyik, komp egyik komponense csak a, az energiaár. Kérdés, hogy ez hogyan lett kiképezve, ez az ár, ez nyilván országfüggő. Néhány példát néztünk meg. Ausztria, Németország, illetve Nagy-Britannia. Az ipari felhasználók esetében sokkal közelebb áll a nagykereskedelmi ár és a kiskereskedelmi ár energiakomponense. De ez eltér, tehát növekszik az olló, vagy kinyílik az olló nagy háztartási felhasználásnál. Ez miért van így? Egyik oka ennek a verseny hiánya, vagy kevés verseny, illetve az a tény, hogy a sötétkék részről beszélek egyébként, az ez csökkenő tendet mutat, 42%-ról 40%-kal csökkent. Ez a számlában, a fogyasztó számlájában megjelenő energiakomponens. A másik ok lehet a választás, vagy azt láthattuk, hogy ugyan nem csökkentek a fogyasztói árak, de nagyobb a választék, amely elérhető a fogyasztók számára. Ez a piac érésének, érését is mutatja. Ebben a táblázatban az olvasható, hogy a liberalizáció dátumától, dátumától képest mekkora a választék, tehát hány év telt el a liberalizáció óta, és mekkora a választék. Ugyanez elektromos áram és földgáz esetében. Majdnem az utolsó diához értem. Ezt évről évre bemutatjuk ezt a, ezt a diát, ezt a táblázatot. Ez egy ez egyfajta összehasonlítás a két a rendszerben az látható, hogy, a, hogy milyen potenciális megtakarításokat lehet megtenni, illetve mi az átkapcsolódási ráta. Korábban egy problémáról beszélhettünk, de meg kell érteni, hogy a fogyasztók hogyan viselkednek. Nem csak az alacsonyabb, ár, ár, alacsonyabb ár vonzó a fogyasztó számára, más dolgok is meghatározzák a viselkedésüket. Az átállásnak milyen akadályai vannak, vagy mi ösztönözheti az átállást? Nem csak az ára múlik tehát. Még egy utolsó dolog. Idén volt az első alkalom, hogy indexet használtunk a verseny szintjére a kiskereskedelmi piacon. Megpróbáltuk a relatív pozíciót felmérni sokkal részletesebben olvashatnak egyébként erről a jelentésben. Vannak olyan országok, akik jobban teljesítenek ebben, mint mások. Elektromos áram és földgáz tekintetében általában Skandinávia, Hollandia, Nagy-Britannia, illetve Csehország, Szlovénia és Spanyolország. Más országok esetében azért van még házi feladat. Utolsó dolog, ajánlásaink hogyan lehetne mit lehetne tenni, hogy javítsuk a helyzetet, először is ipari reformokra van szükség, a szabályozás tekintetében az akadályokat meg kell szüntetni, és meg kell értenünk a piacot. Fontos, hogy a fogyasztó is megtegye ezt, megfelelően kell tájékoztatni, és meg kell szüntetnünk azt a tévhitet, hogy az átállás bonyolult, a kollektív átállás egyébként a fogyasztói tudatosság egy nagyon szép formája. 10 perc alatt 380 oldalról beszéltem ezen? Nem 10, 14, mondja az elnő. és 8, 13 vagy 10, hát háromszor is mondta, hogy ez már az utolsó, ez a, úgyhogy nehéz volt félbeszakítanom, mert minden záró megértés volt, de nagyon érdekes volt, köszönjük szépen. For, for great speeches as usual. Köszönjük szépen. Most pedig a kollégákat kérem, hogy tartsák meg felszólalásaikat. Kállász asszony, Kappel asszony, ők vannak a listán. Ki más kéri a szót? Én, személy szerint. Kállász asszony, majd Kappel asszony, és utána pedig én. Köszönöm szépen, hogy jelentkeztek, hiszen fontos a nemek egyensúlya. Köszönöm szépen, hogy a Kállász képviselő. Érdekel, amit a piacokról mondott, illetve arról, hogy a kereskedelmi versenyt hogyan lehetne javítani. Az egyik kérdésem a fogyasztók tájékoztatására vonatkozik. Hogyan fogják a fogyasztókat tájékoztatni az aktuális ajánlatokról, illetve mit gondolnak, mit gondol azokról az adatközpontokról, amelyekre szükség van, az adatok összegyűjtése és digitális hozzáférhetővé tétele szempontjából. Észtországban ezt megtettük, és ez valóban leegyszerűsíti, egyszerűbbé teszi a fogyasztók életét, könnyedén összehasonlíthatják egymással a különböző szolgáltatókat, azok ajánlatait. Mit gondol tehát az ilyen adatközpontokról? Ez lenne a kérdésem. Köszönöm. Köszönjük, Kapel asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Mag úr. Potocsnig úr. Köszönöm szépen a piacfelügyeleti jelentést. Mindenképpen a megfelelő irányt választották, nevezetesen a fogyasztót állították a jelentés középpontjába. Az Európai Bizottság is hasonlóképpen járt el a nyári programja bemutatásakor, és hogyha megnézzük a védelemre szoruló európai fogyasztókat, őket helyezzük a piacfelügyeleti jelentés középpontjába, akkor ez egy nagyon fontos lépés. Talán érdemes lenne a választási lehetőséget még jobban kiemelni. Ön is elmondta, önök is elmondták, hogy a kiskereskedelmi ár megállapításánál ez egy fontos szempont. Egy dolog hiányzik, a különböző tagállami adók és járulékok azok, amelyeket még hiányoltam a jelentésből. Ausztriában például a különböző adók az energia ár 50%-át teszik ki, ez egy nagyon fontos szempont, és egy nagyon nagy akadály a fogyasztók szempontjából is. Ami engem külön érdekelne, a 2014-es piacfelügyeleti jelentésen túl az acer idei, szeptemberi állásfoglalása a németországi helyzetről, ez sem jelent meg a jelentésben. Ennek a kérdésnek néhány vetületére azonban már utaltak. A jól működő német-osztrák villamos energia ár zóna ketté osztására vonatkozó javaslat nagyon meglepte az osztrákokat, így engem is, mi ezt tekintjük ugyanis a legjobb gyakorlatnak egy energiaunió végrehajtására vonatkozólag, kis léptékben ugyan, de itt már megvalósult a regionális együttműködés koncepciója, valamint a tárolási és ellátási kapacitások megosztása is, vagy közös használata, ez ma délután már egyszer szóba került. Kisebb zónákban az erőművek kihasználtsága sokkal kevésbé hatékony, az árszabás sem kedvező annyira fogyasztók számára, és a Németországon belüli hálózat kiépítésére vonatkozó ösztönzők is csökkennének, továbbá rugalmassági intézkedésekre is szükség lenne a továbbiakban, hogyha az energetikai átállást meg akarjuk valósítani Németországban és Ausztriában. Tehát a szeptember 23-ai állásfoglalását mai szemmel hogyan értékeli, készítenek -e majd hatástanulmányt, és nem gondolja-e azt, hogy ez a német-osztrák árzóna esetleg egyfajta jó vagy legjobb gyakorlatnak tekinthető a működő piacokon átívelő piacokra vonatkozólag köszönöm. Köszönjük, Mártál úr! Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne elnök úr, a pontosítás kedvéért Potosnyik úrhoz, mert lehet, hogy nem értettem itt valamit, de úgy tűnik, hogy azt mondta, hogy a hosszú távú és a nagykereskedelmi viszonyoktól a, el kell téríteni a, a tagállamokat, de nem biztos, hogy jól értettem, hiszen ugye itt, itt nem csak a lehető legkisebb árpolitikáját kell követni, a beruházás, az ipari beruházások területén, ugye itt nagyon fontos az átláthatóság is, és a hosszú távú szerződések megoldását ma már gyakran nem alkalmazzák, de lehet, hogy itt valamit félreértettem az ön szavaiban. Mi az önálláspontja, tehát pontosan még egyszer? Köszönöm szépen. Szeretnék ez még hozzátenni valamit, ha megengedik ezekhez a kérdésekhez, talán egy általánosabb megjegyzést. Mivel az elején helyesen hangzott el az a kijelentés, hogy számunkra a legfontosabbak a fogyasztók, a fogyasztók állnak a tevékenységén középpontjában, hát ez nagyszerű, nagyon fontos a versenyképesség az ipari szektorban, a gazdaságban, és az egyes fogyasztók, a polgárok érdeke nagyon fontos, de az energiaszektor nélkül nem tudjuk megszervezni a piacunkat, és a fogyasztókhoz sem jutunk el. Az energiaszektor tehát nélkülözhetetlen, és itt kell egy kompromisszum. Vagyis nagyon fontos, igen, hogy a fogyasztókat helyezzük előtérbe, de a vállalkozások is nagyon fontosak. A gáz és az elektromos területen ezek nagyon különböző viszonyok, megoldások lehetnek. Az árképzés tekintetében megvizsgálhatjuk azt, hogy mennyi a nagykereskedelmi ár. Európában ez az ár két-háromszor nagyobb, mint az USA-ban, de szeretnénk nyitni az USA felé, ugye? az LNG exportjai az USA-ból talán segíthetnek, de hogyha megnyitjuk a piacot, akkor gyakorlatilag megfojtjuk a saját belső piacunkat, mert nem álljuk majd a versenyt. A gázszektorban ezt hogyan lehetne megakadályozni? Kezdjük talán a gáz területével. És azt hiszem, hogy a nálunk sokkal komolyabbak a, a költségvetési korlátok a gáz területén, mint az USA-ban. Annyira olcsó a gáz az USA-ban, hogy ott semmilyen beruházás nem történik, erre nem adnak pénzt. Két héttel ezelőtt volt az USA-ban, úgyhogy frissek az információim. A ipari szektorban nagyon más a helyzet, a nagykereskedelmi piacon hasonlóak az árak, de a kiskereskedői ö, piacon sokkal magasabbak ezek az árak. Kappel asszony is megemlítette, hogy van egy közvetett árképzés, illetve az, az, a közvetett költségek nagyon magasak az Európai Unióban, és ez az egyes tagállami költségvetésekre is kihatással van a közvetett költségek, tehát ide kerülnek. A kérdésem az az, hogy a tagállami költségvetésekből kellene lehetséges a tagállami költségvetésekből a beruházás az energiaszektorba. Martek kollégánk ugyanerről beszélt valójában. A kérdés tehát az, hogy hogyan lehetne elősegíteni a beruházást az energiaszektorba, hiszen itt nagyon magasak a közvetett költségek. Hogyan látja ön tehát ennek a lehetőségét, az energiaszektorunkat hogyan lehetne támogatni, úgy, hogy a fogyasztókra is odafigyelünk, de emellett nagyon erős energiaszektort kell létrehoznunk, erős vállalkozásokat. Um, thank you, thank you to all for the... Köszönöm szépen mindenkinek a rendkívül érdekes kérdéseket. Az utolsó talán Mog úr nak adnám át, mert az politikai, a politikaibb kérd, jellegű kérdés. Először is, ami a támogatásokat illeti, és hasonló kérdéseket, ezeket tehát Mogórnak adom át, ami a technikai kérdéseket illeti, illetve azt, hogy hogyan tudjuk a fogyasztók számára lehetővé tenni, hogy, a, hogy maguk válasszák meg a szolgáltatójukat, illetve hogyan lehet tájékoztatni a fogyasztókat. Most kétféle módon. Először is lehet tájékoztatni őket a saját magatartásukról, a saját fogyasztásukról. E tekintetben az adatközpont valóban jó lehet, hozzáférhetővé tehetők a fogyasztók adatai a fogyasztó számára és a többi fogyasztó számára is, ha úgy kívánják. A másik fontos kérdés az információ tekintetében az, hogy mi az, ami a piacon hozzáférhető, milyen kínálat uralkodik a piacon. Erre vonatkozólag vannak eszközök, amelyek összehasonlítást tesznek lehetővé, például az árak között, magánfelek, illetve állami szervek, illetve vállalatok és rendelkezésre bocsátanak ilyen eszközöket, de a kérdés, hogy ezek a megfelelő információt szolgáltatják-e, illetve összehasonlítható módon teszek-e ezt. az elején elhangzott ugye, hogy fontos, hogy a fogyasztók számára választási lehetőséget minél szélesebbé tegyük, és a földgáz esetében a megújuló szempont is egyre fontosabbá válik. Hogyan tudjuk tehát biztosítani, hogy a fogyasztók összehasonlíthassák a különböző árajánlatokat? Itt tehát rendkívül sok dimenziót kell szem előtt tartani. Merten úr, és az, amit a, közp- a gáz, földgázközpontokról mondott. A különböző eszközök mind a tendenciákhoz kapcsolódnak, egyre kevesebb a hosszú távú szerződéshez kapcsolódó ajánlat a piacon, ami jó, mert egyre rugalmasabb ágazatra van szükség. Az energia ágazat egyik legnagyobb kihívása a jövő szempontjából a rugalmasság. Rugalmasságra szükség van a megújulók, a megújuló források arányának növelésére a rendszerben. Ez a kérdés viszont inkább a piacokkal függ össze, és nem annyira a hosszú távú szerződésekkel. Tehát egyre inkább a központ alapú hub-based árszabás lesz az, amely eluralkodik majd, ez egy jó tendencia, ami pedig a pénzpiacokra leselkedő veszélyt illeti, én ezt nem látom túl problematikusnak, itt szerintem nem lesz változás. Uh, now, the issue about what we mean by an integrated. Aztán mit is értünk integrált belső piac alatt, és hogyan tudunk különböző belső zónákat létrehozni, hogy a kapacitások nem, meg, nem elégségesek az egységes árszabáshoz, ez ugye ellenében, ellen, szembe megy az egységes piaccal. Nem értek egyet azokkal a felszólalókkal, akik azt mondják, hogy ezzel a belső piacsal szemben hatunk. Először is Vannak olyan területek, ahol évek óta jól működő piacokat találunk, különböző árszabási mechanizmusok alapján működnek, és mind a nagykereskedelmi piac, mint a kiskereskedelmi piac is nagyon jól működik. Norvégia, Olaszország, Svédország sorolandó ide. Ez azzal függ össze elsősorban, hogy hogyan látjuk el a piacszervezési feladatokat, hogy egy árzónában, illetve az árzónákon átévelően is hogyan tudunk igazságos feltételeket teremteni. Hogyha egy árzóna túl nagy, és nincs meg a szükséges infrastruktúrája, akkor lehet, hogy torzul a piac, lehet, hogy tisztességtelen előnyt biztosítunk bizonyos kereskedők számára, miközben mindenkit egyformán kellene kezelni. Tehát a piaci zónák felbontása, felosztása abban az esetben, hogyha nem elég robusztus az infrastruktúra, amelyel alátámasztható lenne ezek egységes működése, úgy gondolom, nem igazán a belső piac érdekeit szolgálja, és pontosan ezt a nézetet próbáltuk kifejezésre juttatni, amikor azt mondtuk a jelentésben, hogy részben Németországban és részben másutt is nem elégségesek a kapacitások ahhoz, hogy ez az ár zóna fenntartható legyen. Azt hiszem, itt befejezem. Az önkérdésére válaszolnék, elnök úr, illetve részben arra a kérdésre, amely az adókra kér, vonatkozott. Világos, hogy a tiszta energiaköltség kevesebb, mint a felét adja ki a, a, a teljes költségnek, az energia esetében a többi a megújuló energiákhoz kapcsolódó járulékokra megy el, az adókra, az áfára és a hálózati költségekre. Tehát az energiapiacon, illetve a villamos energia esetében konkrétan itt versenyt teremthetünk, a földgáz esetében egy kicsit más a helyzet, más az ár összetétele. Ezért mindennek az együttes hatása az, hogy a verseny egy nagyon kis szűk területen folyik. Igen, a tisztességes verseny, beti közbe az elnök. Igen, de hát végül is a parlament a megmondhatója végeredményben annak, hogy eh, hogyan is kell lefolytatni azokat a politikai vitákat, hogy amelyek arra kérdeznek rá, hogy érdemes-e a fenntartható energiaforrások esetében a az állami támogatásokat csökkenteni, illetve hogy az egyes tagállamok által megszabott adók mértéke megfelelő-e, és harmadsorban, hogy az ÁFA mértéke csökkenteni kell-e. A különböző nemzeti kormányok és az Európai Bizottság döntenek erről, és ezzel a második pontra térek át. Az energetikai vállalatokat vajon támogathatják-e beruházások révén a kormányok? Például hát az államkincstár beszed egy nagy összeget, nem kellene ebből valamennyit befektetni a fenntartható energiaforrásokba. Nyilvánvalóan a bizottságnak kell megvizsgálnia, hogy állami támogatásról van-e szó vagy sem, de ha, másodszorban én nem is gondolom, hogy erre szükség van. Egy nagyon szigorú szabályozási rendszerre van szükség, amely a beruházók bizalmát megalapozza. évek óta mondom már, hogy mindenképpen elég pénz van forgalomban, amit be lehetne ruházni bizonyos projektekbe. Nyilván sokszor előfordul, hogy az állam nem kifizetődő projektekbe ruház be, mert ezzel más célt követ, de mindenképpen fontos, hogy a beruházók lássák, hogy megbízható a rendszer, nem lesz adóemelés, nem, fordítják, nem forgatják ki a meglévő szabályokat tehát bizalomra van szükség. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy az infrastruktúra fejlesztések nem segítenék elő ezeket a beruházásokat. És utoljára, végezetül, teljesen igaza van az elnök úrnak abban, hogy a földgáz ágazat a palagáz miatt alacsony árakkal küzdik. A kérdés az, hogy nagy mennyiségben kívánják-e exportálni az amerikaiak a palagázt. Nyilván ez függ az energiaáraktól és a költségektől is, mert nyilvánvalóan jár ez költségekkel is, hiszen a palagázt el kell juttatni Európába. Az amerikaiak az Egyesült Királysághoz hasonlóan nagyon nagy előnyre, előnyre tettek szert, az Egyesült Királyságban a 60-as években fedeztek fel nagy földgáz tartalékokat, most Amerikában itt a palagáz. Belföldi használatra nyilván ez nagyon fontos, de lehet, hogy nem olyan nagyon nagy érdeke fűződik az amerikai ágazatnak ahhoz, hogy Európába exportáljon. Röviden, tehát ennyit válaszoltam volna. Energetikai szempontból lehet, hogy túl sokat költünk a kötelező elemei az árszabásnak, de a nemzeti kormányok és a parlament, tehát a jogalkotók azok, akik meghatározhatják vagy változtathatnak ezen. Nyilván az állami támogatások mindig veszélyesek is, állandóan mérlegelni kell az előnyöket és a költségeket. Látják, brit vagyok, ez a gondolkodásomból is jól kitűnik. És végül a palagáz egy amerikai jelenség, lehet, hogy nálunk is található palagáz, igen, de hogy a palagáz kitermelése megváltoztatja-e az eddigi dinamikát, hát kétségeim vannak. Köszönjük szépen! Remélhetőleg legközelebb újra találkozhatunk itt, és folytathatjuk ezt a gyümölcsöző eszmecserét a fogyasztókról, a fogyasztók középpontba helyezéséről és arról, hogy az Európai Unióban található energetikai vállalatokat hogyan tehetjük erősebbé, hogyan tudjuk megfelelően kialakítani a piac, szervezést, és így tovább. És hogyan tudjuk a fogyasztókat megfelelően segíteni. És még egy dolog, Miután a plenárison szavazunk majd erről a kérdésről, 15 új, illetve a plenárison való szavazásunkat követően az Ácárban 15 új munkahely született. Ez egy nagyon-nagyon jó eredmény, és erre mindenképpen szükség volt, hiszen az átszármásként nem tud hatékonyan működni az energia piac szempontjából köszönöm szépen, köszönöm a tevékenységüket, a munkájukat, köszönöm a kollégáknak is, és holnap 10 órakor találkozunk. Köszönöm. As usual. Great. As always. Thank you. Thank you.